Buonasera a tutti, innanzitutto ben... Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket! A napirend tervezetet e-mailen kiküldtük szeptember 17-én. Azt hiszem, hogy volt alkalmuk elolvasni ezt is, a weboldalunkon is közzétettük. Az első fontos dolog, amiről be kell számolnom, az az ülés, amelyre szeptember 24-én kerítettünk sort a koordinátorok és a tanács részvételével. Úgy vélem, hogy ez egy elég hasznos, elég fontos ülés volt. Mert nem csupán azt sikerült elérnünk, hogy ülésezünk a tanács részvételével, és aztán sokáig vitáztunk az ülés alatt, hogy ez egy informális, avagy formális jellegű ülés-e. Mi azt mondtuk, hogy az Európai Parlament részéről ezt formálisnak tekintjük ezt az ülést, hiszen a bárokban vagy a pizzeriekben szoktunk informális ülésekre sort keríteni, tehát a parlament részéről ez egy hivatalos ülés volt. Egy másik fontos szempontja ennek a találkozónak az volt, hogy tudomásul vettük, noha anomális módon némileg, hogy a tanács válaszolt, és természetesen érdemben is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan válaszolt a parlament kéréseire. Ezen válaszmódozatai szokatlanok, hiszen a levél rész hiszen a válasz részben úgy történt, hogy weboldalon tették közzé ezt a választ. De azt hiszem, hogy ez egy fontos szempont. A tanács több ízben kiemelte, például a svéd nagykövet révén, valamint a főtitkár helyettes révén, hogy nem képes pontos kötelezettségeket vállalni arra vonatkozóan, hogy formális módon fog kommunikálni az Európai Parlamenttel. Tehát több ízben kiemelték, hogy hajlandóak velünk tárgyalni, azaz válaszolnak kérés, kérdéseinkre, de olyan fajta találkozók formájában, mint amire legutóbb sort kerítettünk. Ebből tehát azt a következtetést kell levonnunk, hogy ez egy jelentős előrelépés ahhoz a blokkhoz képest, ahhoz a megrekedéshez képest, ami a legutóbbi időkig jellemezte a helyzetet, mert a tanács nem akart válaszolni mindez idei kérdéseinkre, és hogyha ez így maradt volna, ez a helyzet, akkor ez egy nagyon jelentős politikai cenzúrát jelentett volna. Egy másik fontos vetület ennek a találkozónak, hogy a találkozó végén a koordinátok ülésen, ahol én is részt vettem, arról döntöttünk, hogy elhalasztjuk azt a vitát és szavazást, amely a 2007-es mentesítésre vonatkozik, mert lehetőséget kell biztosítanunk a jelentéstevőnek, akinek rögtön megadom majd a szót, hogy figyelmesen tanulmányozhassa a tanács által adott válaszokat. Természetesen nem, a jelent, nem csupán a jelentéstevőnek kell tanulmányozni ezt a dokumentumot, hanem valamennyiünknek tanulmányoznunk kell a tanács által adott válaszokat. Tehát több időre van szükség ahhoz, hogy dönteni tudjunk. Ezen elhalasztás jogi lehetőségét már a koordinátorokkal rögzítettük, és a titkárság is elemezte ezt, és szerintük ez jogi szempontból megvalósítható, végrehajtható. Tehát a dokumentumok között található egy ütemterv is, amelynek alapján vitáznunk kell a 2007-es mentesítésről, ha ezzel az ütemtervel valamennyien egyetértünk. Most tehát megadnám Szondergárd úrnak a szót, aki ennek a kényes témának a jelentéstevője. Tessék öné a szó. Köszönöm, eh, elnök úr. Igen, ahogy hallottuk, nagyon lényeges fejlődés történt az utolsó ülésünk óta. Teljes mértékben egyetértek az elnökkel, hogy nagyon pozitív az a fejlemény, ami történt, és azért sikerült elérnünk, mert egységes volt ez a szakbizottság, és hogy világosan jeleztük, hogy eljárást szeretnénk, és pedig olyat, ahol nagyobb az átláthatóság, és több lehetőségünk van. Hogyha most hogy megnézzük először az anyagokat, mielőtt egyetértünk velük. Április 23-án elutasítottunk például a tanács mentesítését két okból, azért mert nem kaptunk válaszokat másodszorban. Hallni. Másodszorban pedig a tanács nem tartotta be a ilyenkor szokásos szolgálati utat. A tanács javaslata szeptemberben is az volt, hogy legyen egy informális megbeszélés. És ezzel pedig nem vagyunk hajlandók együtt élni, tavaly, illetve bocsánat, múlt héten volt egy megbeszélésünk a koordinátorokkal és a tanács képviselőivel. Az is nyilvánvaló, hogy a mára elkészített jelentés nem aktuális. Hiszen a parlamentben szükséges még a anyagot lefordítani is, és néhány napja készült az anyag. Tehát új jelentésre van szükség mindenképpen, és ennek figyelembe kell venni a legújabb fejleményeket. A októberi és a novemberi ülésre halasztjuk a döntést, és október 3-án, 4-én lesz a következő ülésünk, és akkor szeretnénk döntést hozni. De mindenképpen egy formális levelet kell a parlamentben eh, készíteni. A lehető leggyorsabban szeretnénk eh, a vitát lefolytatni. Új jelentés tervezetet készítek majd. Elküldöm az árnyék előadóknak, hogy eh, azonnal kapjak megjegyzéseket, kommentárokat, és az árnyék előadók megbeszélését is megszervezem. Tehát amióta elkezdtük ezt a folyamatot, azóta pozitív eredményeket értünk el, és most ezt pozitívan említem. Mi lesz a jelentésemben a vezérelv? Egyrészt üdvözöljük azt a tényt, és elégedettek vagyunk azzal, hogy a tanács válaszolt a kérdéseinkre, és találkozott a szakbizottságunk tagjaival is. Ez egy pozitív fejlemény. Ezt mindenképpen pozitívnak is kell tartanunk és elkönyvelnünk. Azonban ragaszkodunk ahhoz, amit a jelentésünkben állítottunk is, hogy normalizálni kell a tanács és a parlament közötti viszonyt, amikor a elszámolásokat megtárgyaljuk. Éves jelentést kell készíteni a tanácsnak, ugyanúgy, mint az összes többi intézménynek, és ezt a parlamenthez el kell juttatnia. Tehát a jövőben a tanácsnak válaszokat kell küldenie az írott kérdésekre a bizottságunk elnökének. És a tanácsnak meg hajlandónak kell mutatkoznia, hogy találkozzon a bizottságunk tagjaival. Ennek a formális aspektusokhoz is köze van, de ahhoz, hogy az idei mentesítést megadjuk, szeretnék elmondani, hogy a jövőben mit várunk. A jelentés, amely holnapra elkészül, azt fogja tartalmazni, hogy elfogadjuk a 2008-as számlákat. Nagyon sok jó dolog történt, de azt is el kell mondani, hogy számos válasz nem felelt meg. És ezeket pedig a jövőben is fel kell tennünk az eljárás során a kérdéseket meg kell válaszolni. Amíg nem kapunk választ, addig nem folytatjuk az eljárást, és addig nem adunk mentesítést. Szeretnék arra is utalni, hogy még mindig vannak nem világos területek, és a 2008-as év tekintetében megkérjük az előadót, hogy dolgozzon még a témán. A tanács helyzetéről szeretném még elmondani, hogy különböző nézetek vannak a tanácsban is. De el kell mondanom, hogy néhányan ellenezték azt, hogy a tanács honlapján megjelenjenek a parlamentnek adott válaszok. Hát nem volt túlságosan nehéz elérni azonban a tanácsban az, hogy mégis a honlapra kerüljenek az adatok, illetve a válaszok. A tanácsban sokan támogatták ezt, és ez ismét egy lépés az átláthatóság irányába. Tehát véleményem szerint ezzel elégedettek lehetünk, és a tanácsnak ezt köszönjük is meg. Köszönöm. Grazie, ovviamente non era. Köszönöm. A jelentéstevő csak jelezte ezt, mert nem most van a hely annak, hogy erről érdemben vitázzunk. A vitát tehát elhalasztottuk az a november 3-ai, 4-ai ülésre, és a 23-ai, 26-ai, meg, megint csak novemberről beszélünk, plenáris ülésen kerül majd sor a plenáris szavazásra, illetve vitára, hogyha ezzel minden, mindannyian egyetértünk. A napirend második pontján szerepelnek az ülések jegyzőkönyveinek elfogadása. Itt a 2009. szeptember 22-én megküldött jegyzőkönyvekről van szó. Van egy probléma a bolgár nyelvre való tolmácsolással, amely nincsen, noha a holnapi napra ezt jelezték, hogy lesz bolgár tolmácsolás. Ami pedig az interneten való közvetítést illeti, azt hiszem, hogy erről is tájékozódhattak, illetve a 2009-es kézikönyvről úgy szintén. Egy másik fontos dolog, az éves, a szemvevőszék éves beszámolójának bemutatása. Ezzel kapcsolatban is összefoglaló módon beszámolnék egy úgynevezett tárgyalásról, nagyon küzdelmes tárgyalásról, amely az elmúlt napokban indult a szemvevőszékkel annak érdekében, hogy olyan megoldást találjunk, amely megfelel igényeinknek, amelyek talán kicsi ambiciózusak. Hiszen néha az volt a benyomásunk, hogy a nyomda igényei fontosabbak, mint a mi szakbizottságunk igényei, de nem is szeretném hosszúra nyújtani ezt a témát. Voltak találkozók és meglehetősen küzdelmes megbeszélések. Végül kialakult egy megoldás, amely valamennyi igénynek meg kellene, hogy feleljen, mely szerint a jelentés beszámolójá, bemutatására 2009. november 10-én kerül majd sor. Egy ütemtervet is kialakítottunk a titkárság segítségével, amely kettős igényelvet számot. A mi igényünkkel, amely véleményem szerint abszolút prioritást élvez, az az, hogy egy elmélyült vitát folytathassunk a beszámolóval kapcsolatban, tehát kérdéseket tudjunk feltenni, illetve pontosításokat kérhessünk a számvevőszék képviselőitől. És van egy másik igény is, ami szerintem másodlagos jelentőségű, azonban a számvevőszék számára nagyon fontosnak tűnik, azaz, hogy ők délig be akarják mutatni a sajtónak tevékenységük eredményét. A jelentés rendelkezésre fog állni november 9-én, tehát az ülés előtti napon, ebédidő körül. Pénteken 6 pedig egyetlen példányban fog rendelkezésre állni az elnök, illetve a jelentéstevő számára. Tehát hétfőn fog mindenki hozzáférni ehhez a dokumentumhoz. Ez fontos, mert a következő napon, tehát kedden már elég világos elképzeléseink lehetnek a vitát illetően. Egy másik pont, ahol is különböző vélemények voltak. A mi, illetve a szemvevőszék véleményét illetően eltértek a vélemények, azaz, hogy ez az ülés zárt ajtók mögött történjék-e, avagy sem. Nekünk az volt a véleményünk, hogy ez legyen nyilvános ez az ülés az átláthatóság miatt, hiszen semmi titkosság nincs ebben. Azt hiszem, hogy ezzel nincs problémánk, mert az utolsó levél amelyet kaptam a szemvevőszék elnökétől. Nos, ebben a levélben nem emeltek kifogást ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy nem gondolják meg magukat ezt illetően. Aztán megtalálhatók itt a szemvevőszék különleges jelentései is, amiről még meg, ö, vitáznunk kell, valamint a IASZ éves konferenciájára vonatkozó dokumentum is itt van talán nem szükséges, de mégis emlékeztetnék arra, hogy holnap, ha mégis szavazni kellene, akkor hozzá kell az elektronikus szavazókártyákat, hogyha ezekre szükség lenne a szavazás során. A négyes pontot illetően a koordinátorok ajánlásai az utolsó ülésen, szeptember 10-én került sor az utolsó koordinátori ülésre, amire most nem térnék ki, hiszen mindenki megkapta az erre vonatkozó feljegyzést. De van egy nagyon fontos kérdés, amiről a szeptember 10-i ülés kezdetén vitáztunk a koordinátorokkal, ez pedig az a kérdés, hogy a független képviselők hogyan vetnek részt a koordinátorok ülésén és itt az elnökök konferenciájának eredményeiről is beszámolnék. Erről még nincs meg a jegyzőkönyv, de már előre elmondhatom, hogy a valamennyi szakbizottság elnökének egységes döntése az volt, hogy a független képviselők nem vehetnek részt a koordinátorok ülésén, kivéve bizonyos módozatokat, amelyek amelyek lehetővé teszik azt, hogy egyes képviselők mandátumukat teljesítsék. Ezt a kérdést tehát mindenképpen az Alkotmányügyi Szakbizottság elé fogjuk tárni. A koordinátorok ülésén a jelenlévők nagy része azt mondotta, hogy itt természetesen a mi szakbizottságunk koordinátorainak üléséről van szó. Nos, tehát a képviselők nagy része az ellen fejezte ki véleményét, hogy a független képviselők nevessenek részt a koordinátori ülésen. Nem volt egyhangú az álláspont, mert egy elég kényes kérdésről van itt szó. és éppen ezért a mai ülés elé tárom ezt a kérdést, hogy szavazzunk erről a kérdésről. Javasolnám azt is, beszéltem a titkársággal, tehát ezt a döntést tudomásul véve, aminek azt hiszem, hogy nincsenek alternatívái, tehát hogy a független képviselők nem vehetnek részt a koordinátorok ülésén, azt hiszem, hogy lehetne találni egy megoldást, amely lehetővé tenni a független képviselőknek, hogy tájékoztatást nyerjenek arról, ami történik ezeken az üléseken. Nos, egy ilyen megoldás lehetne, hogy a független képviselők vagy képviselő részére megküldjük a koordinátorok feljegyzését, tehát a koordinátorok ülésének napirendjét mert ez lehetővé tenni ezen képviselők számára, hogy ne csupán tájékozódjanak, hanem esetleg feljegyzéseket tudjanak benyújtani a koordinátorokon keresztül, vagy akár az elnökön keresztül, és így módon hallassák hangjukat. Ami a szakbizottsági a koordinátorok ülésének eredményét illeti, természetesen a független képviselőknek is joguk van arra, hogy ezzel kapcsolatban információkat nyerjenek. Azt hiszem, hogy ezzel vagy valamennyien egyetértünk, vagy esetleg van olyan, aki ellentétes véleményt fejez ki, mert ma mindenképpen döntenünk el, kell erről, hogy a következő ülésen már pontos keretet alakítsunk ki működésünk módjáról. Tessék, Grász úr! Elnök úr, ellenzem, hogy saját jogot vindikáljon magának a szakbizottságunk. A parlamentben van egy ilyen szabály, hogy eh, a függetlenek nem vesznek részt eh, a koordinátorok munkájában. Tehát ne legyen a függetleneknek eh, értékesebb szavazata, mint nekünk. Itt a Költségvetés Ellenőrző Bizottság titkárságában is jelen vannak. Egy frakció, frakció. És aki nem tartozik frakcióhoz, az nem frakciótag. Az független. Tehát nagyon szívesen elküldöm a függetleneknek a napirendet, viszont a ház szabályával nem összeegyeztethető az, hogy a függetlenek ugyanúgy leadják a véleményüket, mint például ahogy a konzervatívok. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság minnyájunk számára dolgozik, és aki nem ül a koordinátorok között, az nincs ott. Tehát ne legyen az, hogy a Költségvetés Ellenőrző Bizottság igazából kiskapu legyen a függetlenek számára. Kapják meg a koordinátorok napirendjét, azonban ne üljenek itt, ne legyen kiskapu számukra. Ezt a véleményemet már többször is elmondtam, és igazából ne hozzunk magunknak létre egy ilyen külön kis feudális jogocskát. Köszönöm. Non ho capito, ma mi sembra che abbiamo detto... Nem értettem, de úgy tűnik, hogy ön ugyanazt mondta, mint én. Tehát úgy tűnik, hogy ön is egyetért azzal, hogy a napirendet megkaphassák a független képviselők. A napirendet. Tökéletes. Prego, l'onorevole Gay. Esetleg eh, rákérdezek most, hogy eh, értsem a helyzetet. Elnök úr, amit elmondott, azt én is úgy értettem, hogy a független tagok nem csak a napirendet kapják meg, hanem lehetőséget is, hogy a titkárságon keresztül véleményüket leadják. Itt külön dolgokról van szó semmi bajom nincs azzal, hogy a függetlenek, a bizottságunk független tagjai, és információkat kaptak a koordinátorok üléséről. Azonban, amennyiben eh, látják a véleményüket, legalábbis én így értelmezem, hogy eh, elméletileg előállhat az az eset, hogy egy független eljuttatja önhöz a véleményét a titkárságon keresztül. Tehát mivel ez egy olyan téma, amelyről beszélnünk kell. Tehát igazából Gressle asszonynak, hogyha a függetlenek csak a napirendet kapják meg, hogy tudják, hogy mivel foglalkoznak a koordinátorok, hogy jobban felkészüljenek a szakbizottság ülésére, azzal semmi problémám. Nem, pontosítanám. Az elnökök konferencián is vitáztunk erről hogy megpróbáljunk megfelelni ennek az igénynek, tehát nem szabad megengedni, hogy ők részt vegyenek a koordinátorok ülésén, azonban valamilyen módon részeltetnénk őket ezekből a folyamatokból, tehát megadnánk nekik, átadnánk a napi rendet, de nem abból a célból, hogy véleményeket, értékeléseket tudjanak kifejezni ezzel az üléssel kapcsolatban, hanem csupán a napirend birtokában jogaikat a saját legjobb belátásuk szerint tudjanak, tudják gyakorolni de természetesen nem vetnek részt sem fizikailag, sem vélemények útján a koordinátorok ülésén. De természetesen a napirend birtokában írhatnak egy levelet, de nem arról van szó, hogy közvetett módon részt vennének a koordinátorok ülésén. Siamo tutti d'accordo, la prossima... Mindenki, mindenki egyetért ebben, akkor a következő koordinátori ülésen csupán a koordinátorok fognak részt venni, tehát a politikai frakciókhoz tartozók a szeptember 15-i elnöki konferencia jegyzőkönyvét megvárva, illetve az alkotmányügyi szakbizottság véleményére várva döntünk így természetesen, melyek esetleg más megoldásokat is javasolhatnának a tájékoztatás és a részvétel tekintetében a független képviselők számára. Ami pedig az ötös napirendet, napirendi pontot illeti, ezt elhalasztjuk, ezzel most nem foglalkozunk, ahogyan az ülés elején már elmondtuk. Tehát október 23-ára halasztjuk ezt a napirendi pontot. Most pedig áttérünk a hatos napirendi pontra, ahol is az Európai Csalás ellenes Hivatal jelentéséről van szó. a 2008. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Ezt az éves jelentést, a 2009-es éves jelentést Franz Brunner, az OLAF főigazgatója fogja bemutatni, majd a bemutatást követően, aki hozzá kíván szólni, vagy pontosítást kíván kérni, megteheti. Prego, Mr. Brunner. Brunner úr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim. Először is szeretném megköszönni az alkalmat, hogy az OLAF tevékenységi jelentését, illetve a bizottságnak a 2008-as évre vonatkozó csalás elleni jelentését elővezethetem itt a szakbizottságban. Mielőtt megkezdeném azonban a saját jelentésem bemutatását, engedjenek meg egy pár általános megjegyzést hiszen a Kokobő szakbizottság ugye nem csak a korábbi ciklusból érkezett tagokból áll, hanem érkeztek új tagok is, és egy nagyon komplex témával foglalkozik, amelyeket belefoglaltam a jelentésbe, amelyeket mindjárt meghallgathatnak. Nagyon összetett, bonyolult elemekről van szó, jó, hogyha ismerik ennek a keretét is. Először is hagy mondjam el, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság, a bizottság és az OLAF számára is egy nagyon fontos szövetséges, egy nagyon lényeges partner, és nagyra értékeljük az együttműködést. Azt gondolom, hogy ez az együttműködés egyébként az elmúlt évekre visszanézve egyre javult, kicsit viharosan kezdődött a kapcsolatunk, hogy azt mondjam, de aztán a legutolsó törvényalkotási ciklusban nagyon konstruktívá vált ez az együttműködés. Bízom abban, hogy a közösség pénzügyi érdekeinek védelme érdekében továbbra is így marad ez, és számíthatunk az önök támogatására. Mi a magunk részéről mindenképpen így fogunk tenni. Látok itt, ha körülnézek, ismerős arcokat, de újakat is, és ezért tennék egy pár további bevezető megjegyzést. Én 2000, a 2000-es év elejétől vagyok az OLAF igazgatója, és miután tíz éves fennállását ünnepli az OLAF az idén, én pedig mindvégig soron kísértem a szervezet létezését, Elmondhatom, hogy nagyon jól működő és EU-s, illetve inti, nemzetközi szinten is elismert szolgálat vagyunk, amelynek a legjobb gyakorlatai úttörő értékűek. A statutumát és kompetenciáit tekintve az OLAF bizonyos korlátozások alá esik, nyilván független vizsgálat feladatokat hajt végre, azonban nem egyfajta kényszerkompetenciákat testálnak rá. Az illetékes nemzeti hatóságok és főtitkárságok felé juttatja el az információkat, és nyilván a follow a végrehajtása is a mi asztalunk. Magisztris elnök úr felé már elmondtam, hogy az új szakbizottsági tagokat szeretnénk meghívni hozzánk az Olafhoz, hogy tájékozódhassanak nálunk, lehetőség szerint még az idei év vége előtt, hiszen ekkor egy konkrét képet alakíthatnak ki arról, hogy az Olafnak mennyire komplex a tevékenységi köre. Nagyon összetett a struktúrája ennek a szervezetnek, és fontos ennek az egésznek a megértése ahhoz, hogy értsék a munkánkat is. Az OLAF tevékenységi jelentésével kapcsolatban 2008-ra vonatkozóan hagy mondjam el, hogy itt a jelentésben az operatív eredményeket foglalom össze. Ezeket én állítottam össze, és én viselem érte a felelősséget is. Nos, nézzük akkor az eredményeket. A beérkezett csalás gyanús eseteknek a száma nőtt az utóbbi 5 évben 55 ra ami éves szinten ezer bejelentést jelent. Ez azt is jelenti, hogy megbíznak bennünket. 2008 során, és itt látják majd konkrétan, hogy milyen volumenű számokkal van dolgunk, 204 esetről számolhatok be. De egyébként az utóbbi években nagyjából konstans maradt ez a szám. Nyilván a, a, az eredmények érdeklik leginkább önöket, vissza tudjuk-e szerezni a jogosulatlan kifizetéseket, illetve felelősségre vonják-e azokat, akik csaltak. Azt gondolom, hogy pénzügyi szempontból a follow-up az figyelemre méltó. 450 millió eurót sikerült 2008-as év során újra behajtani. Ide bele tartozik a 300 milliós, még folyamatban lévő follow-up eset. Az Olafnak a költségvetés egyébként nagyjából 50 millió euró, tehát azt gondolom, hogy megdolgozunk a pénzünkért. Egy másik lapra tartozik a büntetőjogi follow-up, ugyanis 300 embert ugyan elítéltek a büntetőtörvényszékek, egy évre vetítve azonban ez talán egy kicsit mérsékelt eredménynek tekinthető. Ez magyarázható azzal is, hogy itt a nemzeti joghatóságoknak a feladata, a felelősségre vonás, és nagyon elhúzódnak ezek az ügyek, éppen ezért nem mondható prioritásnak talán az Olaf releváns eseteknek a feltárása. Talán a míg majd lesznek további esetek, de olyanok is, amelyeket majd csak az én nyugdíjazásom után fognak felgörgetni. Önök közül sokan nem voltak még itt, az elmúlt tíz évben, de Gressle asszonynak szeretnék köszönetet mondani egy kiváló workshopért, mert ezt a témát nyilvános fórumon tudtuk megtárgyalni. Talán annak idején nem volt elegendő a figyelem a témával kapcsolatban, dacára annak, hogy ez egy nagyon lényeges probléma, és itt lépni kell. Összességében az OLAF eredményeit és sikereit azonban nem lehet csak és pusztán a statisztikák mentén mérni. Ugyanilyen fontos területe a munkáknak a csalások megelőzése. A csalás megelőzés területén 2008-ban azt gondolom, hogy egy jövőbe mutató úgynevezett intelligence projektet indítottunk el, amelyet a különböző főigazgatóságok nagyon jól fogadtak. Utalnék csak itt a Pluto projektre, és a az ETCO főigazgatóságra is, ahol több esetben sikerült kiszűrni a kettős finanszírozásnak az eseteit. Az Olaf cselekvésének a központi magvát alkotják gyakorlatilag az újonnan bejelentett esetek, 2008-ra vonatkozóan hat új országból érkeztek bejelentések, Belgium, Bulgária, Németország, Olaszország, Románia és az Egyesült Királyság. Innen származtak az 50, itt származott az újonnan felvett eseteknek az 55 százaléka. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy szükségszerűen itt több volt a csalás, sokkal inkább azt jelenti, hogy jobb most már az együttműködés az Olaffal és az érintett országokkal, illetve jól működik a, az információ áramlás, és ezáltal nagyobb a feltárási kvóta. Vannak olyan országok is, akik nem szerepelnek a listán, ez azonban azért van, mert ők nem jelentik ezeket az eseteket. Nem azt jelenti ez, hogy ezeknek az országoknak nincsenek ilyen jellegű problémáik. Általában ugyanott jelentkeznek a csalások, ha valaki ezeket eltagadja, hát már az is önmagában kétségeket vet föl. Bulgária és Románia tekintetében szeretnénk még szorosabb együttműködést, különös tekintettel a csalások visszaszorítására, és ezek a napirendünkön első helyen szerepelnek, a két ország, illetve a probléma megoldása is. Szükség van természetesen részünkről a segítségnyújtásra is a két ország vonatkozásában. Megsegítjük őket ahhoz, hogy magukon is tudjanak segíteni. Amennyiben jobban képzettek a munkatársak, nyilván a problémákat is jobban meg fogják tudni oldani, és e tekintetben is nagyon sokat teszünk. Több vám ügyi jellegű fellépésünk volt, és itt is sikeresnek mondható a tevékenységünk például a hamisított cigarettacsempészet terén sikerült nagyon nagy összegeket visszaszereznünk, sikerült megállapodást kötnünk a nagyobb dohánygyártókkal, de itt nem csak rájuk kell gondolni, hanem nagyon fontos az együttműködés a vizsgálati hatóságokkal, mert nem biztos, hogy mindig a harc a legjobb eszköz, hanem az együttműködés az egyes illetékes hatóságokkal. Itt van még házi feladatunk. Azt gondolom, hogy az Olaf összetétele is kiemelendő ebben a vonatkozásban, hiszen mi egy vizsgálati munkát végzünk, administratív jellegű vizsgálódásokat, nem pedig büntető végrehajtással vagyunk megbízva, és hogyha ebből a szemszögből közelítünk, akkor működni fog az együttműködés is. Más intézményekkel is együtt dolgozunk, akik büntetés végrehajtással foglalkoznak, utalik itt az Europolral vagy az Eurojustra, és vannak partnerségeink is, amelyeket megerősítettünk harmadik országokkal, ezt külön kiemelném és ez a fajta kooperáció nagyon jól működik, mert meg vagyunk arról győződve, hogy csak így lehet másokra is támaszkodva dolgozni, mert egyedül nem megy. Nem lehet arra hivatkozni, hogy ez a mi feladatunk, a mi kompetenciánk el a kezekkel erről a területről. Én úgy gondolom, hogy meg kell bízni másokban is, ők is el tudják végezni jól a munkájukat. Afrika vonatkozásában nagyon jól működik például a, ez a fajta együttműködés a különböző helybeni ö, hálózatokkal. Case management és konkrét számok. Az elmúlt évben is erre helyeztem a hangsúlyt a beszámolomban. A súlyos esetekre igyekszünk koncentrálni, és a jól működő együttműködés miatt 70%-a az eseteknek tisztázva van, ezeket sikerült is már lezárni. Az éró toleranciáról is hagy beszéljek. Ez egy olyan elv, amely alapján ugye még a hálónak a lukain sem tudják majd, majd átszuszakolni magukat a csalók egy olyan rendszert szeretnénk, amely bennünket mentesít a súlyos esetek, nem az alól, hogy a csipcsup eseteket is ki kell, hogy vizsgáljuk, és valóban a súlyos esetekre tudjunk koncentrálni. Tehát a felén konkrétan intézett vizsgálati feladatokra szeretnénk koncentrálni. Egyre komplexebbek egyébként az esetek, amelyekkel foglalkoznunk kell, Ebből vezethető le az is, hogy a nehéz eseteknek a felgöngyölítése hosszadalmas. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy 28 hónapról 24-re sikerült lerövidíteni a vizsgálati időket, sőt mondhatom azt is, hogy két éven belül sikerül az eseteknek a 60%-át lezárnunk. Sikerült a megnyitott eseteket úgy lezárni, hogy ne legyenek nagy számban még le nem zárt esetek, és egyre nagyobb aktatömeget lássunk magunk mögött. Ami a személyzeti politikánkat illeti, összességében 475 dolgozóval végezzük a munkánkat, és sikerült a stabilizáció is, a határozott, illetve határozatlan idejű szerződéses munkavállalók tekintetében. Szeretnék még köszönetet mondani egyébként a 2009 per 8-as kigazító költségvetéséért is, mert ennek köszönhetően alkalmazni fogjuk tudni a, az új kollégáknak a nagy részét, akikre szükségünk van amivel aztán természetesen az eredményességünk is nőni fog, szükség van a jól képzett, a tapasztalt személyzetre, hiszen a személyzeti igény nem csökken, sőt, sokkal inkább nő. Viszont a piacon nem túl nagy a merítési lehetőség, és ezért nem egyszerű jól képzett, tapasztalt kollégákra szert tenni. A támogatási intézkedésekre, gondolok itt a speciális képzésekre, mindenképpen oda kell figyelni. Ennyit szerettem volna a jelentésemmel kapcsolatosan önök elé tárni, mind az Olaf munkáját tekintve, mind pedig a személyzetet tekintve. Azt gondolom, hogy fel vagyunk vértezve arra, hogy a következő tíz évet is legalább ilyen sikeresen zárjuk. Köszönöm. Köszönetet mondok az Olaf igazgatójának, Stijs úrnak adom meg a szót. Dank u voorzitter. Ik, ik wil... Eh, Köszönöm, eh, elnök úr. Köszönöm Brüner úrnak a beszámolóját, és üdvözlöm a bizottságomban. Két kérdésem lenne. Hallhatnánk többet a bulgáriai helyzetről? A legutóbbi parlamenti ciklusban eh, a bizottságunk nagyon figyelt Bulgáriára, figyelt a mentesítésre is, különféle kollégákkal, önnel is többek között beszéltünk, még az év elején, és az volt a benyomásunk, hogy a bolgár hatóságok a miniszterelnök helyettes személyén keresztül is, akinek ez volt a speciális feladata, azon fáradoztak, hogy csökkentsék a korrupciót. Legalábbis azt a benyomást keltette bennünk, hogy javul a helyzet Bulgáriában. Időközben választások voltak, új kormány került hatalomra. Szeretném megkérdezni, hogy jó-e a helyzet továbbra is, remélem tudja, hiszen elég sok pénzről van szó. A második kérdésem pedig ránk vonatkozik. És voltak olyan jelentések, hogy az ombudsman olyan döntést hozott, hogy egy újságíró hozzá akart férni olyan dokumentumokhoz, amelyek ezen épület építésével függenek össze. És az Olafról is szeretett volna valamit írni nem tudom, Brüner úr, hogy esetleg tudna -e erről szólni, hogy az Olafnak mi volt a szerepe ebben a dologban. Köszönöm. Köszönöm, Brüner. Ség Brüner úr. Köszönöm. Igen, Bulgária a munkánk súlypontja, és eléggé sok emberi erőforrást is szánunk a kérdésre. A miniszterelnök helyettessel nagyon sokat tudtunk elérni, nagyon sok változást is elért a helyzet. Azt mondta, hogy, tehát a helyzet is azt mutatja, hogy újabb pénzeket lehet Bulgáriának folyósítani, tehát ez azt jelenti, hogy javult a helyzet. 14 naponta két-három munkatársunk ott van a helyszínen és ellenőriz. Tehát nagyon komolyan veszük a helyzetet. A munkatársak, hogyha megfelelő képzést kapnak, sokkal jobban urai a helyzetnek. Az új kormányzat nagyon komolyan veszi a korrupció elleni harcot. A miniszterelnök helyettes és a belügyi miniszter a partnerünk, kétszer is találkoztam a miniszterelnökkel egy-egy órát itt Brüsszelben, hogy még egyszer elmélyítsük a dolgot, és hogy bemutassam neki a problémákat. Véleményünk szerint minden a megfelelő irányban halad. Az igazságszolgáltatás alomban még probléma. Itt nagyon sok mindent még be kell pótolni. Hiszen korrupció van az igazságszolgáltatáson belül is, tehát hogy nagyon komplex eljárások vannak, politikai hátterei vannak ezeknek az eseteknek. A mi fejlett nyugati demokráciánkban is probléma ez az igazságszolgáltatásban, de Bulgáriában még nagyobb probléma. Mindenképpen több forrás kell szánnunk erre a területre is elmondtam ezt is a miniszterelnöknek, hiszen eh, úgy nem lehet embereket letartóztatni, vagy őrizetbe venni, hogy nincsen alapja. Vagy pedig, hogyha valami van, akkor meg eh, a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak lépnie kell. Egy eh, román kolléganő, aki korábban igazságügyi miniszter volt, és most itt van az Európai Parlamentben, be tud számolni róla, hogy milyen nehéz, akár mentálisan is változásokat elérni az igazságszolgáltatásban. Tehát az biztos, hogy itt még türelemre és nagyon sok energiára lesz szükség. Ezt a problémát nem lehet pénzzel megoldani. Ezt eh, csak is jó példákkal és eh, kompetens munkatársakkal lehet megoldani. Reméljük, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy javuljon a helyzet. Remélem, hogy az idén és jövőre is haladást érhetünk el. Most pedig, ami az épületeket illeti, az ombudsman egy sajtónyilatkozatot is tett. A Spinelli épületről volt szó. Ja, ott van, igen. Ami ez a 90-es évekre vonatkozik. 2001-ben feljelentés érkezett, megvizsgáltuk, arról volt szó, hogy betartották-e a pályázati irányelveket, mennyire tartották be, jogilag, igazságszolgáltatásilag roppant bonyolult kérdés. Az Olaf azt mondta, hogy mi kvázi bírósági szereppel is bírunk, tehát foglalkozunk az ügyjel. Az ombudsmannak elfogadtuk az érvelését, és megnéztük, hogy mi is történt. Ott a jogi szolgálattal még egyszer kapcsolatba léptünk, a parlamenttel is, és kértünk egy szakvéleményt, hogy helyesen láttuk a dolgokat, vagy nem jogilag az egyik legösszetettebb, legbonyolultabb ügyről van szó. Tehát, hogy hogyan kell egy pályázatot kihirdetni. Jogi probléma van itt, nem tényleges probléma. A két épület tekintetében igazából csak az ombudsman sajtótájékoztatójából értesültünk arról, hogy ugyanazokat a problémákat látja, mint mi és egy szakvéleményt kérünk, most a szakvéleményt készítik. Az ombudsmannak is meg fogjuk írni ezt, hiszen a sajtónyilatkozatában azt kéri, hogy nézzük meg. Mi még nem vizsgáltuk meg. Az épületeket még nem is tervezték, amikor mi vizsgáltuk az esetet, tehát most fogjuk megvizsgálni az ügyet, de valamilyen gyanúnak kell lenni, hogy foglalkozunk az ügyet. Gyanú nélkül nem foglalkozhatunk vele. Prego, onorevole Bolta. Tessék, Bolta képviselő. Non ho sbagliato io, eh. Nézést, én tévedtem. Egy másik nevet ö, mondtak, tessék. Semmi gond, elnök úr. Két kérdésem van, Brünner úr, de már elnézést kérnék, mert rögtön el kell mennem, és Werner Lengen kollégámat kell megválasztanom, és elnézést kérek, hogy nem tudom, nem tudok végig jelen lenni. De a kérdésem amit kérdésemre ver, azt majd a frakcióbeli kollégák közlik velem. Az első kérdésem a hatáskörökre vonatkozik, tehát hogy önök nem büntetőjogi hatóság, korlátozott hatáskörökkel rendelkeznek és hasonlók. Ez egy kicsit úgy hangzott számomra, én új vagyok ebben a szakbizottságban, mint hogyha azt akarná sejtetni, hogy nem elegendőek a hatásköreik a feladatuk ellátáshoz. Talán tud ezzel kapcsolatban valamit mondani, hogy az a vélemény, hogy elegendőek ezek a hatáskörök, és a többi feladatot a nemzeti hatóságok kilátják el, vagy pedig az a vélemény, hogy jövőre még erről beszélni kellene. Ez az egyik kérdés. A másik pedig, azt hiszem, hogy még fontosabb kérdés, a jelentésében azt írta, hogy sok sikert értek el a cigarettacsempészet felderítésével, az agrárterületen a korrupció felderítésével és a pénzhamisítással. Hogyan ö, foglalkoznak az új jelenségekkel, amik a hamisított gyógyszerekkel függenek össze. Tudna ezzel kapcsolatban részletesebb információkat nyújtani, hiszen ez egy növekvő szürke piac, és a hamisított gyógyszerek hatásai, következményei még katasztrofálisabbak, mint egyéb hamisított áruké. Um, um es sehr deutlich zu sagen, ich... Hogy uh, világos legyek, elégedett vagyok a kompetenciámmal, a jogköreimmel, tudatosan mondom, tehát ahogy az Olaf összkontextusában jogai vannak, azokkal elégedett vagyok. Hiszen sok lehetőségünk van, ami a vizsgálatokon túl is megy. Nem leszünk Európai Büntetőjogi Intézet, olyan szervezeti formánk van, amely nagyon jól tud együttműködni. Szerintem zseniális ötlet volt az Olafot így megszervezni. De ezt mindenkinek az összkontextusban kell látni. Hú, a gyógyszerhamisításokért nem vagyunk felelősek, illetve illetékesek. Tehát, hogyha egy konténert elkoboznak, akkor nem az van, hogy elfordulok és becsukom a szememet. De nem vagyunk vám. A lehető legritkább esetekben foglalkozunk ezzel. Amit mi szeretnénk, az, az hogy az ipart meggyőzzük, hogy a vizsgáló szervekkel, az ellenőrző szervekkel, akár az Olaffal is jobb együttműködés folytassanak, és információt cseréljenek. Tehát nem azért, tehát ne, ne féljenek, hogy valaki esetleg megtud valamit, amit nem szabadna. A ipar példája mutatja, hogy együtt lehet működni úgy egy vizsgálati szervvel, hogy az üzleti modellt ez veszélyeztetni. Ebben az iparágban is látjuk ezt a mintát. Működjünk együtt, ez a legfontosabb, és akkor előre lépünk. De ilyen jellegű kompetenciánk nincsen. Prego, onorevole Mákovi. Márkovi képviselő kap szót. Thank you. Uh, thank you for, for the presentation of... Köszönöm. Két kérdésem van. Az egyik a közbeszerzésre és a csalásra vonatkozik. A korrupcióval kapcsolatos munkálataimból tudom, hogy a közbeszerzés a korrupció melegágya. És tudom, hogy rengeteg pénz van a közbeszerzésekben. Szeretném megkérdezni, hogy uh, sikerült-e észlelniük valamilyen csalás modellt, csalás mintát a közbeszerzési eljárások során? És hogyha igen, akkor mit tehetünk? Hiszen eh, az lenne a legjobb, hogyha konkrét intézkedéseket vezethetnénk be. A másik kérdésem pedig a nemzeti partnerekre, a nemzeti kapcsolattartó pontokra vonatkozik. Az eh, Olaf a nemzeti kapcsolattartó helyekre hagyatkozik munkájában. Milyennek tartja a nemzeti kapcsolattartó pontok munkáját, milyen kritériumok alapján dolgoznak. Másik kérdésem itt, amennyiben volt olyan eset, hogy kétségbe vonta a nemzeti kapcsolattartó szervekben dolgozó képességeit, akkor mit tett? Ha volt ilyen eset. Parancsoljon. Köszönöm. A kapcsolattartó helyekkel kezdeném. Tehát ezek az AFKO pontok, az csalás ellenes kapcsolattartó pontok. Az együttműködés nagyon különböző jellegű, tehát nem mondhatok egy általány ítéletet, de nagyon fontos az együttműködés a kapcsolattartó pontokkal. Jó ötletnek bizonyult, hogy vannak ilyen központi helyek, amelyekkel együttműködünk, és alapvetően megfelelő a fejlődés, ha olvasták a jelentést, látják ezt. Egy országról nyilatkoztunk is, hogy nem vagyunk elégedettek. Ennek az eredménye az volt, hogy jogalkotási módosításokra is sort kellett keríteni. De ki is mondjuk, hogyha nem vagyunk elégedettek, de alapvetően elégedettek vagyunk. Az egyes kapcsolattartó helyek koncepciója jónak bizonyult. Nem ismerek olyan esetet, hogy valakinek a személye ne felelt volna meg. A problémák általában kívülről jönnek. Óvatosan azt mondanám, hogy nem minden országban létezik az a kultúra, hogy a problémákat kimutassák. Kulturális változásokra is szükség van. Bizonyos országokban az átláthatóságot máshogy értelmezik. A nyitottságra szükség van, de most az új tagállamokról beszélek. Közülük is néhányról, de a régi tagállamokban is megvan az a tendencia, hogy a dolgokat kozmetikázzák. Ami a pályázati kiírásokat illeti, közbeszerzések esetében természetesen eh, problémás esetről van szó. Nyilván eh, a csalás lehetőség is ott rejlik. Az igazi pályázati kiírás mellett a megvalósításban is látjuk a problémákat. Tehát amennyiben már van egy szerződés, kötés, és utána jelentkeznek a problémák. El kell gondolkoznunk azon, hogy az ellenőrzési mechanizmusokat hogyan tudjuk jobban kialakítani. Tehát itt a szerződéskötés utáni megvalósítási fázisra gondolok. A pályázat kiírásánál is figyelembe kell vennünk a csalás ellenes szempontokat, hogy ezek olyanok legyenek, hogy ne legyenek a csalás melegágya. Óriási területről van szó, még nagyon sokat kell beszélnünk, de az a véleményem, hogy főleg az új tagállamokban, de a bizottságnál is nagyon pozitív a fejlődés. Tehát tudatosítanunk kell a csalással összefüggő problémákat. Oriol Skilakakis. Skilakakis úr, parancsoljon öné a szó. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Köszönöm, elnök úr. Új tag vagyok a bizottságban. És éppen ezért elnézést kérek tapasztalatlanság. tapasztalatlanságomért, hogyha olyan kérdéseket tennék fel, amelyek önök számára már nem is kérdések. 250 millió euró sikerült az Olafnak köszönhetően beszedni. Hát, és utána 50 millióról is szól. Tehát ez azt is mutathatja, hogy tényleg hatékony munkáról van szó, vagy azt is mutathatja, hogy a jelenség nagyon elterjedt. Tehát a csalás és a korrupció. Milyen lehetőségről van szó. Körülbelül tudja, hogy milyen nagyságrendekről van szó. Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem említett néhány országot. Elmondaná, hogy vannak olyan térségek, ahol nagyon nagy a veszély? Tehát, hogy bizonyos területeken eh, nagyobb a csalás veszély, mint más területeken? Prego. Parancsoljon. 450 millió, szeretném itt javítani ezt az összeget. Hát ez az érték, nem a teljes pénzügyi hatás. Nyilván ez is magas összeg, de szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy nagyon sok intézkedésről van szó, és mindenkinek látnia kell azt is, hogy nehéz körülmények között kerülnek elköltésre ezek a pénz ez összegek, és azt is hangsúlyozhatom, hogy a harmadik országokból is úgy tekintenek ránk, hogy az Olaf szigorúan lép fel, hogyha valahol hiba csúszik a számításokba. Van olyan, hogy néha hibák fordulnak elő, hiszen addig, amíg támogatásokat nyújtunk, még a legjobban működő és legjobban szervezett országokban is csúsznak be hibák. A Transparency International-nél is megvannak a kimutatások, és hát a korrupciós eseteket is természetesen rögzítik, de azért legyünk realisták e tekintetben. Tehát elmondhatom még egyszer, hogy nem csak az OLAF, hanem a bizottság is nagyon sokat tesz egyrészt a kiadások tekintetében, a kiadások ellenőrzése és a behajtás tekintetében is. Hogyha most itt spekulációkba bocsátkozunk, hát ebből inkább kimaradnék, mert ezek a számítások, amiket mindig látok itt-ott, mondom még egyszer, ezek sok kívánivalót hagynak, hagynak maguk után Természetesen mindenki szeretné látni a konkrét számokat, és tudjuk, hogy a statisztikákra lehet támaszkodni, de ennek a bázisa nagyon korlátozott. Persze a kérdés az, hogy hogyan lehetne javítani ezen a helyzeten. Erről állandóan tárgyalunk a tagállamokkal, de én nem szeretnék ezekben a spekulációkban részt venni, akik aztán számításokat végeznek, mert a számvevőszék is azt mondta, hogy öt esetet kivizsgáltam, de volt 600 eset, akkor mind a 600 esetre alkalmazom az ötre vonatkozó megállapításokat. Tehát így nem lehet elmenni. Azt gondolom, hogy egy jogállamban ezt azonnal megkérde, megkérdőjeleznék. Tehát tényekre kell koncentrálnunk, úgyhogy a további spekulációktól szeretném kérni neked, hogy kíméljenek meg. Ez az összeg, amit itt említettünk milliós nagyságrendben, azoknak mondom, hogy konkrét számokra kell tehát támaszkodni, a munkánkat hatékonyan végezzük, és talán egyébként a következő években tovább fog csökkenni a szabálytalanságok pénzügyi hatása, pénzben kifejezve. Úgyhogy vannak előrelépések, van haladás, és úgy gondolom, hogy más módszerekkel is meg lehet előzni a csalásokat. Nem tudom, volt még egy második kérdés is? Ah, ja. Also, ähm... Eh, ja, igen. Persze, hogy vannak jól, sőt nagyon jól ellenőrzött területek, gondolok itt a mezőgazdasági ágazatra. Az elmúlt 60 évben zajlanak már az ellenőrzések nagyon alaposan, nagyon részletesen. Tehát akik onnan támogatást kapnak, azok ismerik ennek az egésznek a kockázatát. Nagy összegekről van szó, mondjuk a vám területén, a különböző preferencia rendszerek kapcsán, ahol az egyik országban egy bizonyos vám tarifa van érvényben, mondjuk egy alacsonyabb, és aztán mindenféle kacifántos úton mégiscsak bejönnek a különböző áruk, vámcsalások és egyéb ügyeskedések révén. Ezeket ismerjük, és ez nem csak egy európai probléma, és nem csak az Európai Bizottságnak a problémája, hanem egy világszintű, világméretű probléma. A kiadásoknál tudjuk, hogy vannak olyan programok, amelyeket nehéz ellenőrizni, hogyha például a képzéseket vesszük alapul, ha megnézzük, hogy hányan mennek el valójában ezekre a képzési programokba, akkor nagyon nehéz ellenőrizni, hogy most 200-an voltak, 50-en vagy csak 5-en. Valahol a bizalomra is kell építeni. Olyan is előfordulhat, hogy egy bizalomra valóban okot adó és arra méltó cég aztán mégiscsak elcsábul a csalás felé. Aztán olyanok is vannak, akik nem tudják jól kezelni a pénzeszközöket, amelyeket támogatásként megkaptak, vagy nem fejeztek be egy-egy kutatási programot, nem tudták kellőképpen finanszírozni, de már megpályáznak egy újat, és az újat még a réginek a pénzeszközeivel próbálják meg aztán kivitelezni. Ezek mind-mind olyan problémák, amelyek napi szinten előfordulnak, ezért van szükség az intelligens ellenőrzésekre és ezekre az elemekre is odafigyelünk, amikor a megelőzésről folytatunk eszmecserét. András. Sikandra, a kap szót. Köszönöm szépen. Brüner úr expozéjáért köszönet jár, és köszönjük a meghívást is az Olafhoz. A látogatás célja ugye az, hogy megértsük az önök munkáját. Én új vagyok itt a parlamentben, de az Európai Uniós intézményeket elég jól ismerem. Azt kell mondanom, hogy a statisztikáikat elég jól értem, de az esetek számának növekedése vagy csökkenése nem tudom, hogy valóban összefügg azzal, hogy a szabálytalanságok száma csökkene vagy nő, vagy az önök munkájának a hatékonyságát mutatja-e. Úgyhogy azt kérném öntől, hogy mondja el nekünk, hogy mi ragadtatja önöket arra, hogy valóban megnyissanak egy vizsgálatot. A második kérdésem, említette, hogy önök független szervezet. És értem, hogy a Költségvetési Bizottsághoz eljön, illetve a biztoshoz is. Kérem, hogy erről egy kicsit részletesebben számoljon még be. Az utolsó kérdésre válaszul azt mondhatom, hogy én senként felé nem teszek jelentést. A jelentésemet a parlament előtt vezetem elő, és a parlament meghívására számolok be. Átlátható, nyitott módon. A bizottságon belül nyilván az interneseteket ugyanúgy megtárgyaljuk, de ez az egyetlen csatorna, hogy úgy mondjam. Amit a bizottságnak, illetve amit itt elmondok, az mindig is szervezett keretek között zajlott, az információ átadás nyilván az önök érdeke is, igényelhetik ezt. De mondom még egyszer, az elmúlt évről számolok be, és ez a formája a jelentésnek, a jelentéstevésnek. De nincs olyasfajta eljárás, hogy én elmegyek az illetékes biztoshoz, és engedélyt kérek arra, hogy én beszámoljak. Az egész folyamatban egyébként érdekes az, és a tanács és a parlament is úgy látta, hogy a bizottsággal szemben meglegyen az Olafnak a függetlensége. Sokan azt gondolják, hogy nem veszik figyelembe, nincsenek tisztelettel erre a tényre, mármint arra, hogy függetlenek vagyunk. Elmondhatom, hogy az elmúlt kilenc évben soha nem érzékeltem egy felettem álló, fölém kapcsolt, vagy akár velem egy szintű intézettől, hogy kétségbe vonták volna a függetlenségemet. Tehát ezt mindenki tiszteletben tartja. Amiről pedig jelentést teszünk, az az intézmény érdekét is szolgálja. Természetesen mi a szolgálatot szolgáljuk. Tehát a vizsgálatokat amelyeket végzünk, azok nem csak úgy lárpórlár jönnek, hanem ezeknek mindig van valamilyen következménye. Lehetséges, hogy valakit fegyelmi eljárás alá vonnak egy-egy vizsgálat következtében. Tehát tudnunk kell, hogy mi, miért történt, így hogy lehet a hasonló eseteket a jövőben megelőzni. E két ö, elem miatt van szükség az együttműködésre és a függetlenségre is. Ezt sokan félreértik. De mondom még egyszer, hogy a döntési jogkörömben független vagyok, és ezt tiszteletben is tartják. Másik kérdés arra vonatkozott, hogy mitől indul meg egy vizsgálat. Hát mielőtt itt ezt a meghallgatást kereteit tekintve szétrobbantanám, szeretném kérni önöket, hogy jöjjenek el valóban az Olafhoz, fogadják el a meghívást, és akkor látni fogják, hogy a munkák hogy zajlik, hogyan zajlik, és milyen kritériumok mentén egy-egy vizsgálatnak a megkezdése. Egy másik kollégájuk azt mondta, hogy nem egyfajta politikai eljárást folytatunk le, hát valóban nem, objektív kritériumok mentén dolgozunk, és ezek megfelelnek a statútumoknak. Ezért emelném ki még egyszer, hogy jelenleg éppen más intéz, nemzetközi intézmények is átveszik a mi eljárásunkat, mind az esetek megnyitása, az eljárások megnyitása vonatkozásában és az ellenőrzések vonatkozásában is. Nagyon különböző összetételő a testület, az összetétel tehát eléggé vegyes, főleg a magas szintű felelősök körében még akkor is, hogyha a döntés végülis az én nevem alatt kerül ki. De együttműködünk, mint ahogyan mondtam, és mindenkit megnyugtathatok, hogy valóban objektív kritériumok mentén dolgozunk. Esle asszony következik. Köszönöm Brüner úrnak és az Olafnak, és gratulálok az Olaf tizedik születésnapjához. Az Olaf számunkra egy nagyon fontos lépés a jó irányba, és ö, dinamikával rendelkezik, akkor is, amikor a bizottság egy picit lassú. Tehát a Olaf tekintetében 130 módosítót szavaztunk meg, és előadós, előadóként szeretném megkérdezni, hogy a jogalapokban történt a változás. A második kérdésem pedig arra a dokumentumra vonatkozik, amelyben a bizottság uraválasztott elnök azt mondta, hogy az OLAF legyen teljesen független. Akkor kiindulhatok abból, hogy a jelentésemet most már kidobhatom? Tehát okafogyottá vált? Vagy igazából mit jelent a teljes függetlenség? Örülök, hogy elégedett a befolyásával. Szerintem még egy kicsit azért lehetne bővíteni a kompetenciájukat, de hogyha például adatbankokhoz is hozzá lehet jutni a függetlenséggel, akkor az szerintem fatális lenne. Tehát, hogyha igazából csak a bizottság eh, kérelmére kapcsolódhat be az Olaf a vizsgálatba, azt szerintem nem lenne jó. Hiszen akkor sokkal rosszabb lenne a helyzete. Tehát itt például olyanok is vannak, hogy megelőzés, adatbankokhoz való hozzáférés. Nem tudom, hogy erről tudnám -e nekünk valamit mondani. Vagy igazából a egész jelentésemet most, mint egy eh, nyári házi feladatként eh, kidobhatom a szemétbe. Van egy harmadik kérdésem is. Volt egy vizsgálata titkárság eh, tekintetében a parlament belső revizora végezte. Ezt, hogy a kollégák hogyan élnek a forrásokkal. Nem hallottunk erről utána semmit. Tehát hány esetet adtak át a Nemzeti Igazságszolgáltatásnak? Sikerült lezárni a dolgot, vagy meddig tart, amíg lezárul? számunkra nagyon fontos ezt tudni, hiszen a parlament és a parlamenti képviselők imidzséről van szó, és ez a jelentés mértékben ártott nekünk. Számunkra nagyon fontos lenne megtudni, hogy hogyan zajlik a vizsgálat. Tovább a negyedik kérdés a Bulgáriára vonatkozik. Wikileaks, dankbar. Tehát néha parlamenti képviselőként is informálódnunk kell, Brünner úr, Ön írt egyszer egy dokumentumot, és az interneten is megjelent, a bolgár hatóságok tették fel. Egy úgynevezett Stoikov csoportról szólt ez, és kb. 50 esetről számoltak be a bolgár hatóságok, itt EU-s pénzeket csaltak el. Nagyon érdekes lenne megtudni, hogy hány vádemelés követte ezeket az eseteket. Köszönöm. Gressle asszony, ha azt mondtam, hogy elégedett vagyok a hatáskörömmel, a lehetőségeimmel, akkor ezt úgy értettem, hogy nem ellenzem, hogyha kibővítik. Hiszen nyilván vannak még olyan területek, ahol intenzívebbé lehet tenni az együttműködést. Ez az egyik megjegyzésem. Szerény vagyok, de ma több lehetőséget kapok, nem ellenzem. A képviselőket érintett, érintő ügyek, tehát az asszisztensi díjakat illetően pozitív lett a végkifejlete a dolognak. Általában nem vagyok az, aki másokra újjal mutogat, és a parlamentről sem kell újjal mutogatni. Megkaptuk az egész jelentést a belső revizortól. Több száz név jelent meg a jelentésben. És nyilvánvaló volt, hogy csak nagyon kevés eset bizonyult igaznak. Átadtuk a parlamentnek az anyagot, és a parlamentre bíztuk, hogy folytassa le a vizsgálatot. Tehát általában, hogyha auditálunk, akkor az eredményeket továbbadjuk. Itt azoknak a száma, akik ö, nem foglalkoztak helyesen az asszisztensek pénzével csökkent. Nem tudom most, hogy hány ilyen eset volt, néhány esetet meg is nyitottunk. És a parlament igazgatásával megpróbálunk további dokumentumokat átnézni. De választások voltak, és a parlament adminisztrációja sem volt túlságosan mobil, nem tudott túl sokat segíteni most, de nem szeretek újra mutogatni másokra. Szerintem itt a parlamentnek kellene megírni a házi feladatát, az érintett képviselők esetében örülnénk, hogyha foglalkoznának vele. Azt mondták akkor, hogy a parlamenti választások előtt szeretnék lezárni ezt az esetet tehát az idén tavasszal. Az idén tavasszal csak egy jelentés volt, és már semmi. És kezdődhettek a vizsgálatok. Nem lehet eljárás folytatni mindenki ellen, aki szerepel a listán, tehát konkrét gyanúnak is fel kell merülnie tehát hogyha például más esetekben is érintettek a személyek, vagy mondjuk, hogy az asszisztensek is panaszkodtak a képviselők ellen. A parlamenttől is kaptunk néhány közleményt, de sajnos nem volt túl gyümölcsöző az együttműködés, hogy megfelelően lezárjuk az esetet úgy, hogy az Olafnak és a parlamentnek is megfelel. A Stoikov csoportról annyit mondanék, hogy létezik, vádemelés, de a probléma megint az, hogy ítélet hirdetésre nem került sor. Tehát ez a problémánk Bulgáriával. Tehát ez a Stoikov eset egyszerűen a jog üt útvesztőjében van, és nem halad előre. Dolgoznunk kell azon, hogy az ilyen eljárásokat is lezárják. Nem azt mondjuk, hogy mi legyen az eljárás végeredménye, de legyen vége. Tehát folytassák le az eljárásokat. Bulgáriában mindenki tudja, hogy valamit tenni kell, de a parlamentet is kérem, hogy eh, az igazságszolgáltatás függetlensége egy nagy kincs, és nem lehet befolyásolni. Ezt is láttunk el. Igen, igen, tudom, tudom, tudom, elfelejtettem valamit és pedig az Olaf reformja. Lehet, hogy azért felejtettem el, mert nem tartom annyira fontosnak. Na de most ezt hagyjuk. Én abból indulnék ki, hogy a bizottság elnöke politikai nyilatkozatot tett, amelyet úgy kell értelmeznünk, hogy nem egy harmadik új kezdeményezésről van szó, hanem arról, hogy a második reformjavaslatban foglaltakat előterjesszük. Tehát létezik egy második reformjavaslat az Olafhoz, és erről kell még eszmét cserélni. Ami ebben a reformjavaslatban van, az megszívelendő és továbbfejlesztendő. És az Olaf függetlenségét meg tovább kell kiépíteni. Tehát, hogy most ez jogilag más, hogy hogyan lehetséges, azt majd a későbbi vita megmutatja. A bizottság elnökének szavait így értékelem, és úgy is, hogy jól fejlődtünk, jól növekedtünk. Ez a fejlődés pedig haladást és nem visszaesést jelöl. Én ezt magamnak így értelmezem. Remélem, hogy a bizottság pozitív módon szólt rólunk. Ez pedig továbbfejlődés. Ajala Szender képviselő következik. Sí. <laughs> <clears throat> Muchas gracias, señor presidente. Sí, yo le agradezco mucho. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük beszámolóját. Nagyon fontos ebben az új ciklusban, hogy felvegyük önnel a kapcsolatot. és lenne egy kérdésem. Van egy bizonyos kódex a kutatók számára, és szeretnénk az OLAF szervezeti felépítésében is ezt érvényesíteni, milyen esetek vannak ezen a területen, milyen eszközök állnak rendelkezésükre, milyen haszna van ennek a kezdeményezésnek, és ez hogyan javítható. És a felügyeleti bizottsággal kapcsolatban is megtudhatnánk-e többet az Olafon belül. Mi a parlament szerepe itt? Beszélt az Olaf függetlenségéről is, és szeretném megkérdezni, mivel nagyon sok új tag van a szakbizottságban, hogy mi a helyzet ezzel a, ö, szakbizo- ezzel a bizottsággal. Tudna-e tanácsokat adni számunkra, vagy ajánlásokat hogyha a választók körzeteinkbe visszatérünk, akkor gyakran kapunk kritikákat, megjegyzéseket az Olaf munkájával kapcsolatban. Tehát, hogy hogyan néznek ki a teljesítések a tagállamokban az önök vizsgálatait követően, hogy a végeredmények javuljanak? A nyáron nagyon aggodalmat keltő hírek jelentek meg a sajtóban, a Galileót nagyon élesen kritizálták, mégpedig annak finanszírozását. Ez egy európai projekt, nagyon erősen érdeklődöm iránta, jónak tartom ezt a projektet, Fontos, hogy ebben az ügyben Európa előrelépjen, a kutatást, a technológiát, az innovációt előre vigye. Az Olaf értesült-e ezekről a kritikákról a szemvevőszik részéről a Galileo esetében? Ja. Äh, um, um ha jól értem, a belső szabályainkról van szó, tehát van egy kézikönyv, amelyet átdolgoznak, ezen kívül számos módosítás is található a rendelet tervezetben, amely az Olaf, Olafot reformálja meg, reformálná meg. Tehát itt a mi elképzeléseink is szerepelnek. A bizottság javaslatában és a parlament javaslataiban is vannak kritikus pontok. Ezeket felveszük a kézikönyvbe, és a saját szerkezetünket megpróbáljuk úgy átalakítani, hogy megfeleljen a parlament és a tanács, illetve a bizottság igényeinek. Véleményem szerint egy nagyon átlátható eljárásról van szó. Tehát a kézikönyvünket mások is átveszik, hogy jó jogalapra helyezzék a vizsgálataikat. El kell mondanom ehhez, hogy ha a tagállam igazságszolgáltatásá közvetlenül el akarnak érni, akkor annak sok értelme nincsen. Tehát egy eljárást megfelelő módon le kell folytatni, és nem az a helyzet, hogy itt öncélúak az esetei. Tehát az ön országából is ismertek esetek, tehát egy eset például kilenc évig volt a spanyol igazságszolgáltatás előtt, most az idén sikerült ezt lezárni egy polgári jogi dologról van szó, látja, hogy milyen sokáig elhúzódhat egy ilyen ügy. Tudja, hogy a büntetőbíróság azt mondta, hogy ez nem oda tartozik, akkor keresztre feszítették az Olafot, hogy egy olyan dolgot akartunk átadni a spanyoloknak, ami nem oda tartozik, és most a bizottság ismét visszakapja a pénzt, amit ö, elcsaltak. Hát nem azért történt ez a dolog, mert mi voltunk mögötte. Tehát volt, van egy büntetőjogi aspektus, ehhez nem akarok hozzászólni, döntött a bíróság, de a visszafizetésre foglalkozó emberek nem engedtek. És azt mondták, hogy ezt a pénzt vissza kell fizetni. Hogy a luxemburgi bíróság döntése nekünk igazat adott, azt mutatja, hogy alapjában véven igazunk volt, de kilenc évig húzódozott az eset. De végig csak sikeresek voltunk. Ez pedig nagyon nehéz a közvéleménynek bemutatni, hogy ilyen sokáig tartanak az ügyek. Tehát az igazságszolgáltatás részeként eh, nagyon nehéz elmondani, hogy miért vagyunk ennyire lomhák. De hogyha például a belga helyzetre gondolok, hogy ez miért ilyen lassú, hát akkor mindenki csak panaszkodik. Teljes mértékben eh, egyetétek azzal, aki kritizálják a lassúságot. Mm, egy bírógenerációt kell majd lecserélni. De nagyon komplexek, nagyon összetettek az eljárások. És nem az európai eljárásokról van most szó, hanem a tagállamok eljárásairól. Ich sehe äh, nichts. Äh... A megfigyelő bizottság Tehát uh, itt egy új igazgató, vagy uh, új osztályvezető, kapatitkárság, kiválasztják. Volt még egy szabad státusz, és ezt a szabad státusz sikerült betölteni. Mm, működik a dolog, a titkárság elvégezte feladatát, annyit szeretnék elmondani, hogy az utolsó megfigyelő bizottság is túlélte a második mandátumát úgyhogy nem neveztek ki senkit a mandátumra. Politikailag kell megállapodni, hogy a jövőben mit tegyünk, de ez nem igazán egy olyan kérdés, amelyben az Olaf részt vesz, hanem a megfigyelő bizottság, ez politikai kérdés. És nem érint minket közvetlenül. A Galileo esetében nem igazán tudok mit mondani. Szeretném elmondani, hogyha valaki általánosságban mond valamit, tehát hogy a finanszírozás nem olyan, ahogy tetszene, hogy nem átlátható, akkor ez nekünk még nem elég indok. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ott valami tudatosan manipulálnak, akkor van már egy kiinduló pontunk. Az egész finanszírozás különféle fazekakból nem igazán az, amit szerettünk volna, de szerencsére ez még nem az Olaf asztala. Konkrét gyanúnak kell felmerülni, akkor belenézünk az egész projektbe. De pillanatnyilag ilyen nincs. Igazából egy politikai mormogás van, és ez nekünk még nem elégséges. Signor Brumer, concludo io. Brunner úr, én zárnám le a vitát néhány kérdés, amivel nincs több felszólaló, és aztán haladunk előre a napi renden, és fél ötkor bekerekeztünk az ülést. Egy elég összetett kérdésem lenne, de talán ö, egyszerűsíteni is tudom ezt. Az első, az Olaf és a nemzeti igazságszolgáltatási hatóságok viszonyát illeti az egyes tagállamokban, tehát milyen fajta kapcsolataik vannak, és az is kérdésem, hogy még ha a büntetőeljárások hosszadalmasok is, mint ahogyan ez az eset több tagállamban is, hiszen sok ideig tart, még megszületik az ítélet, több évig is, az OLAF mégis képes-e arra, hogy ezen nyomozati szak elemeit felhasználja, amelyeket a Igazságszolgáltatási hatóságok gyűjtenek. Egy másik kérdésem pedig, hogy mi a védelem szintje, amelyet az OLAF képes az informátoroknak, illetve az együttműködő személyeknek kínálni, akik nagyon jelentős információkat bocsájtanak az OLAF rendelkezésére. És az utolsó kérdésem, egyes kollégák már felvetették, ez az egyik központi jelentőségű témának tűnik számomra, mégpedig a közbeszerzési jogszabályok megsértése. Tehát az a kérdés, hogy ezeket a jogszabályokat tiszteletben tartják el, vagy sem. Mit akar tenni az Olaf, különösen az ellenőrzés szempontjából nem csupán a tendereknél, hanem a projektek végrehajtása során is, és jó magam is gyűjtöttem ilyenfajta tapasztalatokat, amikor ezekkel a dolgokkal foglalkoztam korábban, tehát hogy a közfinanszírozásokat ez az ágazat kapja, és itt mindig van egy ütközési felület a szervezett bűnözés és a politika, azaz a korrupció között. Tehát az Olaf kívánna a következő években ezzel a kérdéssel foglalkozni, azaz a közfinanszírozással, a szervezet bűnözés kapcsolatával, hiszen a szervezet bűnözés egyre jobban beavatkozik ezekbe a folyamatokba, és kérdésem az, hogy az Olaf kívánne hatékonyabban fellépni ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm. Also Äh, az együttműködésünk az igazságszolgáltatással, hát azt mondhatom, hogy a nemzeti igazságszolgáltatásokkal jó, mert egy hálózatot sikerült kialakítanunk az egyes nemzeti joghatóságok és az OLAF között. Nem arról van szó itt, hogy az igazságszolgáltatásnak az alkalmazottjai hajlandóak kivizsgálni ezeket az eseteket, hanem a nemzeti bíróságok a teherbírásuk szerint tudnak dolgozni. Sok esetben az Olaf ügyeket egyébként aztán az akta kupacnak nem biztos, hogy a legtetejére helyezik el. Jövő héten lesz egy egy bécsi székhelyű konferencia, ahol aztán a vizsgáló bírók, az ügyvédek is leülnek velünk együtt, annak érdekében, hogy az együttműködésünk még tovább javuljon. És hát ez nyilván azt a célt is fog, szolgálja, hogy a jelentéseink minősége is tovább javulhasson. Mondtam már az előbb, hogy nem valamiféle hatalomgyakorlásból táplálkozunk, hanem sokkal inkább az a védjegyünk, hogy jó és magas minőségű értékeléseket, jelentéseket adhassunk ki. Olaszországot jelent, említeném meg olyan országként, amelyet sikerült nagyon korán bevonni a vizsgálatokba, és akikkel jó volt az együttműködés, annak érdekében, hogy a jogtalan kifizetéseket újra behajtsuk, illetve biztosítani tudjuk azt, hogy ez megtörténjen. Nagyon sok esetben felmerül az is persze, hogy csődbe megy egy-egy vállalkozás, és ilyenkor már nincs mit behajtani. De ezért is lényeges az, hogy időben elkezdődjenek a, az eljárások. Azt kell mondanom, hogy egyébként ez jól működik, mert időközben a kooperáció már kialakult a, az érintett nemzeti hatóságokkal. A saját információinkra is szívesen támaszkodnak egyébként az illetékes nemzeti hatóságok. Ami a személyzet, az alkalmazottaknak a védelmét illeti, és a nem néven nevezés problémája, amivel kapcsolatban itt kérdés jött. Hát én nem szólhatok itt most az igazságszolgáltatók nevében. Mm, ezt mindig a nemzeti végrehajtókkal kell egyeztetni, de senkit nem szabad abban a hírben meghagyni, hogy hát úgysem kerül megemlítésre a nevem, csak azért, mert esetleg valaki attól tart, hogy ha megemlítik, akkor utána őt is előveszik. Tiszta lapokkal kell játszani. Azt kell mondanom még egyszer, hogy a kezdeti stádiumban egy-egy vizsgálatnak a legelején érdemes elindulni a közbeszerzések és a végrehajtás. Hát nem a főbb feladataink közé tartozik ez, mert hogyha például megállapítjuk egy vizsgálat során, hogy szabálytalanság történt a közbeszerzésekkel kapcsolatban, akkor az illetékes főigazgatóságot kell bekapcsolni a folyamatban, nem mi hagyjuk végig az auditokat. Ez nyilván azoknak a feladata, akik az eljárást is felügyelik. Az persze igaz, hogy időközben azért változott a helyzet, mert hogyha egy cég indul egy közbeszerzéssel, és azt megnyeri, akkor esetleg mi is sugaljuk azt, hogy érdemes egy belső vizsgálatot, egy auditot végrehajtani. És az utolsó dolog, politika és a finanszírozás, a szervezet bűnözés összefüggése. Hát nem az Olaf elsődleges feladata ez, úgyhogy bár konfrontálódunk ezekkel a problémákkal, hiszen itt azért európai pénzekről beszélünk, mégis azt kell mondanom, hogy az elsődleges feladata ezeknek az ügyeknek a felgöngyölítése, a az egyes tagországoknak a rendőrségére hárul, és a nemzeti ö, igazságszolgáltatásnak is feladata ez, nem az olafé. Mi adatokat gyűjthetünk, és az adatokkal segíthetjük ezeknek az eljárásoknak a munkáját. Ezt szerettem volna elmondani, köszönöm. Hola, per il rapporto... Megadom a szót a szakbizottsági jelentéstevőnek az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmét illető közö, bizottsági közleményről Mr. Brunner, prego, le do... Brunner úr. Oké. Okay. Brunner, Brunner úr, megadom a szót ennek a következő témával kapcsolatban. To answer another question, so I was... Uh, um... Még egy kérdést kell megválaszolnom. Nem hallgattam, elnézést. Most report from the commission. Most a bizottság jelentését szeretném bemutatni, és megkértek, hogy ma mutassam be. Tehát ez az úgynevezett uh, as cikk jelentés. Nagyon fontos ez, és megpróbálom rövidre fogni a szót, hiszen két jelentésről is van szó, és most nem csak nyelvet váltok, hanem témát is. Ez a jelentés az Olafnál is elkészült a bizottság nevében. Tehát az Olaf kettős funkciója ebben is visszatükröződik. A 280-as cikk a szerződésből ered, és ebben az foglaltatik benne, hogy a bizottság és a tagállamok összehangolják fáradozásaikat a család ellen. Tehát az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme, és ez nagyon fontos, a bizottság és a tagállamok megosztott felelőssége. Éppen ezért ezen cikk értelmében a bizottság és a tagállamok jelentést írnak az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről. Ebben csalás vagy egyéb szabálytalansággal összefüggő esetek vannak. Általában a kívülállókat mindig nagyon érdeklik ezek a jelentések. Azonban a statisztikát óvatosan kell olvasni hiszen eh, általában eh, a szabálytalanságokról szóló jelentések eh, a tagállamokból érkeznek be, és az Európai Unió összköltségvetését illetik. Tehát éppen ezért óvatosnak kell lennünk. A sajtó is általában nagyon érdeklődik a jelentés iránt. Tehát nem mindent jelentenek, hiszen bizonyos dolgok a napi munka részei, és ezeket nem minden alkalommal említjük meg. Mi és a bizottság is nagyra értékeli, hogy a parlament is minden évben egy állásfoglalást publikál a csalás elleni harcról. A tanácsnak itt csak korlátozott érdeke van. Tehát az európai szintű csalás elleni harc a bizottság és a tagállamok közös feladata. A 280-as cikkről szóló jelentésben, amit bemutatok, arról számolhatok be, hogy a 208-as jelentés, az úgynevezett Musotto jelentés pozitív visszhangot kapott és nagyon jól bemutatta, hogy hogyan oszlik meg a tagállamok és a bizottság felelősség a csalás elleni harcban. Ezen kívül a jelentő fegyelmet is dicséri a jelentés. A jelentő fegyelemről a jelentés leírja, hogy fokozatos javulást láthatunk a tagállamok részéről, amelyek átállnak az elektronikus jelentőrendszerre. A jövőben pedig teljes mértékben internet alapú jelentési rendszer szeretnénk kidolgozni. A tagállamok azonban nem mindent jelentenek, és nekünk meg az a feladatunk, hogy bekérjünk minden szabálytalanságról, csalás esetről egy jelentést, hiszen csak is így tudunk megfelelő áttekintést kapni és nyújtani. Olaszország nagyon sokat küld nekünk, hiszen Olaszország azon fáradozik, hogy minél átláthatóbb legyen. Most eh, pedig eh, a főbb statisztikai tendenciákról szólnék a csalás és szabálytalanságok esetén. A 2008-as számok azt mutatják, hogy a strukturális és a kohéziós alapok esetében növekedett a szabálytalanságok száma. Ezen kívül csökkent a mezőgazdaság tekintetében. A kiadásokra gyakorolt hatás 1024 millió euróról 283 millió euróra csökkent 2008-ra. Ez azt jelenti, hogy csökkenő tendenciát látunk. Az előcsatlakozási alapok esetében látjuk a legnagyobb emelkedést. 58%-os, 2008-ban 523 ilyen előcsatlakozási alapokkal összefüggő csalásról kaptunk jelentést. Ez lehet, hogy annak is tudható be, hogy jobb az ellenőrzés, és jobb rendszerben jelentenek a csatlakozni kívánó országok. A saját források esetében 401 millió euróról 351 millió euróra csökkent a csalások által okozott hatás. Most az esetek összkihatása, ez most becslés, csökkent, és nem csak az EU-s, hanem a saját források esetében. Végezetül pedig néhány szót szólnék, hogy mit lehet tenni az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmében. Szólnék a bizot bizottság 2006-os javaslatáról. Ez a 1073 per 99-es rendeletet módosítja. Ezen kívül bizonyos országokkal, mint Liechtensteinnel és Monakóval is foglalkozunk. Reméljük, hogy az októberi ECOFIN tanács is jóvá hagyja az elképzeléseinket. Nagyon érdekes számomra az, hogy egyre többet és többet kértek, most pedig már szinte megvan a megállapodás tervezet, és hirtelen túl soknak tűnik. Tehát nagyon érdekes helyzetben vagyunk. Tehát a tanács egyre többet kért, és most, hogy nagyon sok van, Liechtenstein esetében, akkor sok. Reméljük, hogy októberben az Eköfin ülősen mégiscsak megoldásra kerül ez az érdekes helyzet. Sikeresek voltunk egyéb intézkedések tekintetében is. Tehát ami például az euró érméket illeti, tehát hogy ne lehessen az eurókat hamisítani. Az új pénzügyi átláthatóság azt is jelenti, hogy az interneten is egyre több olvasható a csalás elleni küzdelemről és annak eredményeiről. Röviden ennyit mondtam volna a bizottság jelentéséről, Elmondom, hogy hogy készült. Viszonylag rövid a jelentés az összes nyelven, összefoglaló jellegű, és főleg az előadó számára, tehát létezik egy teljesen statisztikai verzió, ez angolul férhető hozzá. Tehát amely nem összefoglaló, hanem teljes. De az egész jelentést szeretnénk lefordítatni. Most hallom, hogy a melléklet három nyelven hozzáférhető, de ez a legtöbbjüknek még mindig nem elég. Szeretném megismételni, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy nincs kapacitásunk még az összes nyelvre lefordítani az egész jelentést, hiszen még hiányzanak a források. Remélhetőleg a három nyelv segít. Köszönöm figyelmet. intervenire? Van-e képviselő, aki hozzá kíván szólni ehhez a témához? Tessék, Weber képviselő. Ja, ich äh, bin auch neu in dem Ausschuss. Én is új vagyok itt a szakbizottságban, a regionális politikához értek inkább, és a regionális fejlesztési bizottságból érkeztem. Az Olaf jelentése és a bizottság jelentése számomra kicsit, hát, hogy úgy fogalmazzak, idegen konstrukció, de bele fogok tanulni egy tartalmi kérdésem lenne az Olaf felé. És itt az európai transzparencia, az átláthatóság irányába tett kezdeményezésre, illetve az átláthatóság elvére kérdeznék rá. Hogy az kiadások tekintetében az átláthatóság ö, tekintetében megfelelünk a követelményeknek, minden egyes centről ott van a kimutatás, és azt kell mondanom, hogy én is adtam ki tanulmányt egy szúrópróba ellenőrzésre, és elmondhatom, hogy a strukturális alapoknak az elköltése nagyon sok kívánivalót hagy maga után. Ha ezeket megnézik, akkor szinte csak regionális szintű címeket lehet találni, de az egyes projektekre vonatkozóan alig lehet ezekből következtetéseket levonni. Ezért aztán úgy látom, hogy itt jócskán van pótolni való. Mert a strukturális alapoknak az átlátható elköltése, végrehajtása is azt jelenteni, hogy a csalások, a szabálytalanságokat vissza lehetne szorítani, és a regionális politika célkütőzéseit sokkal hatékonyabban lehetne, mint mondom, végrehajtani és ellenőrizni is. Így tehát, hogyha a transzparencia kezdeményezésnek a végrehajtásával kapcsolatosan tudna nekünk részleteket mondani a regionális politika vonatkozásában, nagyon hálás lennék. Annyit Azt mondhatom, hogy hát, hát tényleg nagyon nehezen értelmezhető ez a bonyolultan struktúrált jelentés, Mi a statisztikai adatokat tudjuk közrebocsátani, és a tagállamok által nekünk eljutatott információk alapján állítjuk ezeket össze, de a bizottság az, akihez fordulni kell ez ügyben. De az OLAF egyébként a nemzeti hatóságokkal, a tagállamokkal közösen készíti el a jelentést. Tőlünk származnak tehát az adatok, az információkat, ezeket nyilván mi is ellenőrizzük, de azt kell mondanom, hogy hát eddig viszonylag jól működött ez a feladat megosztás, mert hát gyakorlatilag én is két kalapot viselek, két ö, ö, kompetenciám van, és minden tőlünk telhetőt megteszünk. A bizottságon belül többek között az ITEC programban is részt veszünk. Fontos az, hogy a saját tapasztalatainkat és információinkat átadjuk és cseréljük. Hát, hogy most a transzparencia elv hogyan érvényesül a regionális fejlesztésben, ezzel kapcsolatban nem tudok most konkrétan válaszolni, nem tudom, hogy itt a kollégák között van-e valaki a bizottságtól, ha nincs, akkor írásban, amilyen gyorsan csak tudunk, válaszolni fogunk erre a felvetésre. Ez egy klasszikus eszköztár elem, ami a bizottság azt elő, hogy ezért én nem tudok most erről nyilatkozni. Honorévole Audi. Audi úr következik. Köszönöm. Elnök úr. Köszönöm a főigazgatónak a beszámolóit. A kollégák kérdéséhez csatlakozva tenném fel kérdést, hogyha a függetlenségről van szó, akkor megáll-e az a gyanú, hogy nem független, hiszen van a bizottság alelnökéhez kapcsolata, és azt hiszem, hogy normális lenne, hogy a bizottság mutatja be, a bizottság egy képviselője mutatja be ezt a jelentést, hiszen itt a bizottság jelentéséről van szó, ezt csak bevezetésként akartam elmondani. Úgy vélem, hogy egy olyan politikai testület, mint a miénk, a Költségvetés Ellenőrző Bizottság, A végrehajtó hatalmat ellenőrzése a végrehajtó hatalomnak együtt kellene működnie velünk, de ezt csak zárójelben mondtam. Ezen kívül a következőket mondanám el. Nem tudom, hogy megfogalmazhatok egy ajánlást a bizottság felé, de sajnálatosnak tartom, hogy a 280-as cikkben a közösség pénzügyi érdekeiről esik szó. Nos, sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság a jelentés címében a csalás elleni küzdelmet is hozzáfűzte ehhez, ez kár. Hiszen ez azt jelenti, hogy a csalás elleni küzdelemre irányítják a figyelmet, noha a jelentés attól jóval tovább megy. És önöknek a feladata a csalás elleni küzdelem, ez az Olaf feladata. Éppen ezért sajnálom, hogy így választották meg a címet. Ugyanakkor ismétel, megismételnék valamit, ami már elhangzott a 2007-es mentesítéssel kapcsolatos vitában. Mindig újra tapasztaljuk ezeket a dolgokat, hogy a csalás elleni küzdelem, a szabálytalanságok elleni fellépés és a vélelmezett szabálytalanságok elleni fellépést egy kalap alá veszik. Mi parlamenti képviselők tudjuk, hogy vannak szabálytalanságok, és van egy sor rendelkezésünk, amelyek túl bonyolultak, és az ezzel függ össze, hogy gyakran hibák tapasztaltuk a források felhasználásánál más dolog a csalásani küzdelem, mint a sok-sok szabálytalanság megállapítása, amely előfordul, amely, amelyeket a számvevőszék megállapít, és amellett emelnék szót, hogy világosan különböztessük meg a szabálytalanságokat, amelyek mindig újra és újra felléphetnek, hiszen hibák mindig előfordulnak, valamint a csalások eseteit. Hiszen a csalás egy súlyos tényeles, hiszen itt a, a szándékos cselekményt tételezi fel a pénzügyi érdekek védelméről van szó, és aztán jön a csalás elleni küzdelem, hogyha 2008-al kapcsolatosan tudna valamit mondani a bizonyított csalások eseteiről, tehát nem a vélelmezett csalások eseteiről. Darf ich nochmal? Szeretnék még valamit mondani. esetleg ez nem mindig értető, de az Olaf igazából egy kis hermafrodita. De ezt mondjuk pozitívan értjük. Tehát a bizottságnak is dolgozunk, a bizottság alá, a bizottság egyik szolgálata vagyunk. És ezen kívül egy önálló szervis. Éppen ezért mi írjuk a jelentést, hiszen mi rendelkezünk az információkkal. Mi vagyunk egy központi hely, ahova beérkeznek a tagállamokból a közlemények, jelentések. Ezekre szükségünk van a munkánkhoz. Természetesen a főigazgatóságok rendelkezésére bocsátjuk ezeket. Egy része a jelentésnek úgy szintén ezekből a nemzeti jelentésekből áll. És Kallas alelnöknek is bemutatom ezeket. És ebben nem látom a függetlenségem elvesztését, vagy egyéb problémát, hiszen közösen készült a jelentés. Éppen ezért nem érzek problémát. Tehát kettős funkcióm van, és a szabályok ezt így is írják elő már gyakran készítettem a bizottságnak is anyagokat, és fogok is. Tehát, hogy miért így hívják a jelentést, a tagállamok örülnének, hogyha a csalás elleni küzdelem is itt lenne. Már nagyon gyakran vitáztunk a tagállamokkal. De vannak hagyományok is. És Ebből a szempontból jelentésnek szánjuk ezt a dolgot. Tehát volt akkor, amikor ez megszületett egy vita, hogy hogyan legyen a jelentés, és a csalásról kellett írni egy jelentést. De hogyha megnézi, hogy az Olafot németre hogy fordítják, akkor ez csalás elleni hivatal. Német jog szerint viszont egy hivatalnak nincs büntető jogi hatásköre, de mégis így fordítják a nevet. Tehát mindig borotva élen táncolunk. Mi elsősorban nem a csalás ellen vagyunk, a, a, csalá, a, a tagállamokat szólítjuk fel, hogy küzdjenek a csalás ellen. De ez egy hagyomány, és már több mint tíz éves hagyomány. Már régebb mi, mint én az Olafnál. A tagállamokkal való egyeztetés során abban maradtunk, hogy hagyományos okok miatt is így maradjon ez bent. Hiszen a szabálytalanságok is elég gyakran csalást takarnak. Most pedig nézzük meg a kérdés további részét. Különféle jelentési módszerek vannak de például Görögország mindent szabálytalanságnak tart, és amennyiben jogerős ítélet van, csak is onnantól nevezi csalásnak, és közli velünk, hogy csalás volt. Vannak például más országok, Olaszország vagy Németország, ezekben az országokban amennyiben Olaszországban a vám, vagy Németország a, Németországban a rendőrség is érintett, akkor csalásnak tartják az esetet. No, nicht erreicht... Tehát, a helyzet az, hogy a, a vitát már tovább folytattuk, és megpróbálunk más területeken is tisztában látni, hiszen vegyes a helyzet. Valahol csalást jelentenek, valahol szabálytalanságot jelentenek. Ez nem most zavar először. Éppen ezért mondtam, hogy nagyon óvatosan kell a számokat olvasni. Hiszen nagyon sok minden kerül itt egybe. Tehát összekeverik az almát a körtével, és néha egy-két citrom is belekerül ebbe a ládába. De hagyományokról van szó, ismét. Elmondtam, a görög hagyomány más. Tehát a görögöknél csak is jogerős ítélet után lehet csalásról beszélni. És hogyha a görög igazságszolgáltatásra gondolok, akkor ott minimum 15 év egy eljárás. Tehát 15 évig tart, amíg a csalás szót használhatjuk egy esetben. De mondjuk van egy 90-es évekből ránk származott szabálytalanság, amit most elítéltek, és most, most van 2009, 19 évig tartott az eljárás, addig szabálytalanság volt, most már csalás lett. Most ez, ez nekünk mit használ? Itt van a kollégám is, aki a Kokolaf elnöke, ismeri ezt a vitát. Äh, Tehát äh, itt egy gordiózi csomót kell átvágnunk, és ki kell találnunk egy jobb jelentési rendszert. Köszönöm. Ha nincs több kérdés, akkor abban a reményben, hogy az almát a körtével nem keverjük össze, köszönetet mondunk Brünner úrnak, és folytatjuk a napirend 8-as pontjával. Hát, tessék! Két megjegyzésem lenne. A nemzetközi audit módszerek pontosan meghatározzák, hogy mi minősül csalásnak, mi szabálytalanságnak, vagy hibának. És van még egy kérdésem, amit feltettem, és nem kaptam választ, a csalások száma. Milyen nagyságrendről van szó? Talán meg tudná ezeket még válaszolni. A statisztika alapján nem tudom azonnal megválaszolni. A kritériumok alapján meg próbáljuk majd a legjobb választ megadni erre a kérdésre. A lehető leggyorsabban elküldöm a megfelelő kritériumok elolvasása után. Van néhány számom, de nem akarok dobálózni a számokkal, és pontosan szeretném önnek ezt eljuttatni, tehát pontosan megkapja. Grazie. Allora. Köszönöm. A következő napi rendi pont a biztosok magatartási kódexe, a hatékonyság és eredményesség javítása. Előadó Greszle asszony, akinek megadom a szót, tessék, képviselő asszony. Ah, sehr schön. Danke. Die Studien. Köszönöm a szót. Első kérdés, hogy is jutott eszünkbe, hogy egy ilyen tanulmányra szükség van? Hát azért, mert a most hatályos magatartási kódex kicsikét hiányos, és tudom, hogy már csak kevés időnk van, de ez egy nagyon fontos téma. A biztosok meghallgatásánál nagyon fontos szerepet fog játszani ez a magatartási kódex, és Blomayer kollégámnak szeretnék köszönetet mondani, hogy beszállt ebbe a hajóba, és közösen megpróbálunk egy szigorított kódexet kialkudni. A meghívások, a, az utazások ne szerepeljenek ajándékként a továbbiakban a kódexben. Definiáljuk pontosan, hogy mit is értünk ajándék alatt. Láttuk, hogy kétharmada biztosoknak semmiféle ajándékot nem fogad el, de hát szeretnénk tudni, hogy akkor itt hányan is állunk. Reformál, meg kell tehát reformálnunk ezeket a, az ajándékokat, fizikai jellegüket tekintve, vagy például meghívásokat, utazásokat tekintve. Öffentlichungspflicht, wer schenkt, ausdehnen. Wir müssen... No, tehát pontosabban kell látnunk, és egységesíteni kell a kritériumokat, mi az, amit elvárunk, milyen adatokra vagyunk kíváncsiak. Például érdekes módon mást értettek a biztosok a pénzügyi érdekek alatt, mint mi. Azaz, szükség van egy szervre, egy intézetre, ahol fogadják a polgároknak a panaszait, amennyiben a polgárok úgy érzik, hogy össze nem egyeztethető posztot vállal például egy biztos. És látnunk kell azt is, hogy itt az érdekkonfliktusok játék szabályai egyes személyekre vonatkozóan szigorúabbak. Brómájer úrnak még egyszer köszönöm, a munkát. Sajnálatosnak tartom, hogy ennyire kevés időnk van már, de tényleg fel kell tennünk a kérdést a biztosok felé is, hogy mikor számíthatunk egy minősített válaszra azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a régi magatartási kódexel. Barózó azt mondta el nekünk tájékoztatásul, hogy ez a régi kódex módosításra kerülhet, ha hajlandóak betartani a, a biztosok az újat. Hát azt kell mondanom, hogy ez kicsit furcsa, mert a bizottság az, aki mérvadó ebben a vonatkozásban, amely a lobbistákkal is tartja a kapcsolatot, és amely mederbe kell, hogy terelje a lobbistákkal való kapcsolatokat. Úgyhogy a minimális feltételeket ők határozzák meg, akárhogy is lesz, a bizottságnak mindenképpen szót kell adnunk ebben az egész történetben. Köszönöm a képviselő asszonynak, Blomely úrnak is, hogyha nem akar hozzáfűzni semmit, akkor haladunk tovább, úgyis elolvassuk majd a dokumentumokat. Hozzá akar szólni? Thank you very much for the, um, Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Miután tényleg kevés időnk van, nagyon gyors leszek, és csak a legfontosabb pontokra térnék ki. Ezt a tanulmányt egyébként az év, az idei év első öt hónapjában hajtottuk végre, különböző értékelésekre támaszkodtunk. Talán a célkitűzésekre hagy térjek rá nagyon röviden, majd pedig aztán ugye a különböző feltételrendszerekre és az eredményekre. Egy független tanulmányt szerettünk volna elkészíteni a magatartási kódexel kapcsolatban. 2004-ben került mindez előkészítésre, és a mandátumunk kezdetétől fogva világos volt, hogy csak akkor lesz hozadéka ennek az egésznek, hogyha gyakorlatias ajánlásokat fog tudni megfogalmazni. Megnéztük a különböző területeket, magatartási kódexen belül, az etikus aspektusok érvényre jutnak-e, a bizalom megvan-e, a hatékonyság működik-e, mennyire költségintenzívek az egyes területek, és esettanulmányokat vettünk elő, az egyes tanulmányok, tagországokra vonatkozóan, gondolok itt Dániára és az Egyesült Királyságra, de nemzetközi vonatkozásban is volt mire támaszkodnunk, gondoljunk csak a mm, világbankra. A valós működésére nézve a magatartási kódexnek voltak visszajelzéseink, ezekről tárgyaltunk, többek között az OECD-vel is, hogy értsük pontosan, hogy mik a legjobb gyakorlatok. Aztán a Transparency international aztán a svéd és a svájci egyetemekkel is felvettük e tekintetben a kapcsolatot. Igyekeztünk a a magatartási kódexben foglalt eszköztárra visszanyúlni, gondolok itt a politikai tevékenységre, illetve az érdekonfliktusokra, az összeegyeztethetőségre, a foglalkoztatásra, a mandátum lejárta után, illetve az ajándékok elfogadására. Valamint horizontális kérdésekre is odafigyeltünk. Van-e más elkötelezettség, és ha amennyiben igen, akkor szankciók alkalmazásra kerülnek-e? Úgy érezzük összességében, hogy az etikai keret azért túlmutat azon, amit most a magatartási kódex magában foglal. És tudják ugye, hogy 99-ben még a korábbi bizottságokra nyúlik vissza az első magatartási kódex, ami jelenleg is hatályos, és különböző gyakorlatok kerültek alkalmazásba, amelyek most már kiegészítik egymást. Ez a hatékonyságot növeli, amelyel ugye azt akarom mondani, hogy az érdekonfliktusok talán a háttérbe szorulnak, viszont a bizalom, a biztosokba vetett bizalom az nő. Nyilván ez is költségekkel jár, és mi ezt hangsúlyoztuk már az elején, nem akarunk valami hatalmas nagy bürokráciát felállítani azért, hogy ezt az egész magatartási kódexet és ennek működését vizsgáljuk. Azt kell mondanom, hogy további költségek nélkül is el tudjuk végezni ezt a munkát. 28 ajánlást fogalmaztunk meg, van egy függelék, amelyben felsorolásra kerülnek ezek, egy rövid magyarázattal, és azt gondolom, hogy a meglévő rendelkezéseket kell végrehajtani, és valahol a magatartási kódexen kívül is természetesen alkalmazásra kerülhetnének ezek az előírások, hiszen akkor ezek javítanák az egész megítélést. Sok év telt el az első magatartási kódex óta, ezt ugye Barózó bizottság 2004-ben ugyan módosította, átnézte, átdolgozta, de ami a legjobb gyakorlatokat illeti, azt gondolom, hogy itt jócskán van még, amit át lehetne venni a hatékonyság növelése érdekében. A végrehajtási struktúra az egyik ilyen fontos elem. Ami a, az érdek, az összeférhetőséget illeti. Ugye a pénzügyi érdekek az egyik nagyon fontos elem itt a biztosok részéről. Itt biztosítani kell azt, hogy a lehetséges pénzügyi konfliktus, érdekkonfliktusok a biztosok számára is egyértelművé kell, hogy váljanak, és ez megtörténhet akkor, hogyha teljesen egyértelműen nevesítve vannak az elvárások, a kritériumok. Vannak, akik már egyébként a biztosok közül most is felmérik a saját pénzügyi érdekeltségeiket, de talán ha világosabban fogalmaznánk a magatartási kódexben, akkor itt is előre lépés történhető. A felelősség, vállalás, a felelősség és nemzetközi elvárás és azt gondolom, hogy egyfajta küszöbb határt, egy, egy küszöbb értéket kellene rögzíteni, és a fölött kellene akkor mindenkinek ezt a felelősséget vállalnia. Aztán a tájékoztatás, az információ aktualizálása egy nagyon lényeges dolog, nem csak akkor, amikor változik, hanem éves szinten karban kellene tartani ezeket az információs oldalakat. Ugyanúgy, mint ahogyan a partnereknek vagy az élettársaknak nyilvánosságra kell hozni a pénzügyi érdekeltségeit, ez most már a biztosokra is vonatkozni fog. A talán legbonyolultabb terület az a nemzeti érdekeltségek és nemzeti érdekeknek a kikapcsolása. Ugye a párthoz való tartozás néha egy kicsit túlságosan messzire megy, de a politikai tevékenység tisztázása és azon kritériumoknak a lefektetése, annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy valóban összeegyeztethető-e valamilyen politikai tevékenység egy biztos részéről a saját hazájában, azt gondolom, hogy megint csak tiszta vizet önthetne a pohárba. Az átláthatóság. Hát biztosan itt is lesznek, lesz pozitív hozatéka ennek a kezdeményezésnek, hogyha közé kell tenni az érdekeltségeket, és gondolom, hogy a bizottság elnöke is támogat bennünket. A mandátum lejárta utáni foglalkozás. Itt sokkal pontosabb kritériumokra van szükség, mert a kompatibilitást, tehát az összeférhetőséget itt is látni kell, meg kell fogalmazni. Ugye erről beszéltem már korábban. Fel kell tudni mérni ezt, el, értékelni kell a konkrét eseteket, és talán korlátozni is lehetne két évben a foglalkoztatást. Ami az ajándékozást illeti, itt pontosan definiálni kellene, hogy mit is értünk ajándék alatt, hiszen a vendég szeretet is <laughs> ide tartozik, a zéró tolerancia elvének a bevezetése is felmerült, de úgy gondoljuk, hogy az ajándékozás eredete, hogy az Európai Unió határain kívülről érkezik, hát ez is tulajdonképpen egy külön kategóriát képez, úgyhogy itt maga ennek az egész kérdéskörnek a felvetése, mint ahogyan érzékelik, eléggé bonyolult. A közététel az információ közzététele a biztosokra vonatkozóan. Azt gondolom, hogy éves szinten lehetne akár az utazásokat is nyilvánosságra hozni, és a magatartási kódex sokkal egyértelműbbé válna, hogyha ö, mindenre kiterjedne. A horizontális megközelítés Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottságon belül megmozdult már valami, de a magatartási kódex még a végrehajtási mechanizmusok és struktúrák tekintetében azért hagy némi kívánivalót. Van egy tanácsadó testület, amely eh, eh, etikai kérdésekben útmutatásokat ad, de ez igazából nem működik gyakorlati szinten hatékonyan. Új elemeket is szeretnénk belevenni a, az új magatartási kódexbe, gondolok itt a nagyobb bizalomra, az alkalmazás tekintetében tehát előrelépésekre is gondolok, itt éves szinten itt is kaphatnánk egy beszámolót, de nehéz jelenleg még ezeket az információkat begyűjteni. Ami a panaszokat és a szankciókat illeti, vannak már erre vonatkozóan mechanizmusok, de itt egyfajta az ombudsman felé történő referenciára, utalásra is és szeretném felhívni a figyelmüket, mint lehetőségre. Amennyiben tényleg a jogsértések, szabálysértésekről feljegyzések készülnek, és ezek nyilvánosakká válnak, nyilván ez is a működés hatékonyságát szolgálná. Császi Márka kiszúr kérdszót, kérem, hogy röviden tegye ezt. Köszönöm, Blumeyer úr, a rövid, de rendkívül informatív beszámolót. Elsőként elmondanám, hogy a bizottság természetesen nem az egyetlen döntéshozó, amelyet alá kellene venni egy ilyen magatartási kódex hatájának, hanem az Európai Bíróság is, hiszen nemrégiben volt egy döntés a gyógyszertárakat érintő jogot illetően, vagy az Európai Bíróság főügyészét illetően, hiszen az ajánl, kb. 90%-ban követik az ajánlását a főgyésznek, mely főgyész egy gyógyszerésznő volt a felesége, és itt egy érintettségi, tehát nem függetlenségi eset állt fenn, ami viszont nem játszott szerepet. Tehát itt nem csupán a bizottság döntéshozó, hanem az Európai Bíróság is. Éppen ezért a bejelentési kötelezettség, érintettség esetén olyan dolog, amely mindenképpen napirenden kell, hogy legyen. Egy második dolog, amiről még beszélnék, ez a nem kormányzati szervezetek, az NGO-k témája. A, van több eset a politikai szervezetekben, de sokkal erősebben kell foglalkoznunk arra a azzal a kérdéssel, hogy milyen kapcsolat van a biztosok és a nem, nem kormányzati szervezetek között, egyszerű okból, mert a nem kormányzati szervezetek európai szinten vannak, amelyeket 80%-ban társ finanszírozunk, és ez egy hatalmas összeg, és egyensúlytalanságok vannak például a biztosok levelezését illetően, például a gazdasághoz közel álló területeket felelős biztosok esetében, akiknek valamennyi levelezésüket nyilvánosságra ö, kell hozniuk, mások viszont, akik ö, nem kormányzati szervekkel leveleznek, ezeknek nem kell ezt megtenniük, vagy nem teszik meg ilyen mértékben. Éppen ezért a nem kormányzati szervezeteket egyenlő súlynak kell tekintenünk a lobbistákkal. Köszönöm. Elnök Andersen képviselő kapszót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Blomeyer úrnak jelentését. Nagyon jónak tartom. Nagyon jónak tartom az ajánlásokat is. Szeretném megkérdezni, hogy miért vártak ilyen sokáig, hogy átvizsgálják, újra dolgozzák a, a viselkedési kódexet, hiszen tíz év eléggé hosszú idő. Az egyik legankasztóbb dolog az az, hogy a bizottság elnökére nem vonatkozik a kódex. Nagyon aggasztónak tartom, és még aggasztóbbnak tartom azt, hogy újra választottuk már a bizottság elnökét. És a bizottságtól is kérek választ. A harmadik kérdésem, nem tudom, hogy kihez intézzem, mi történik most? és mikor, hiszen eh, jönnek a meghallgatások, úgy gondolom, hogy ez pedig nagyon lényeges kérdés. Köszönöm. Honorable Audi. Audi úr következik. Röviden. Intézményeink nem irányozzák elő, hogy a parlament az egyes biztosokat befolyásolja, tehát egy kollektív szankciós jog van. Nehéz, súlyos esetekben elő lehet irányozni, hogy a parlament újra meghallgassa az érintett biztost, aki újra nyilatkozatot tesz bizonyos eljárásmódokra vonatkozóan. stata una domanda dell'onorevole Andrea. Volt egy kérdés Andersen uh, úr részéről, a bizottság részére, mivel jelen van Szlazveszki úr, hogyha szeretne felszólalni, akkor köszönetet mondunk önnek ezért. Thank you, President. And, uh... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy kiejtette a nevemet, mert bonyolult. Igen, ami Andreasen asszony kérésére vonatkozik, hogy miért vártunk ilyen sokáig. A bizottság nem várt sokáig. A Barrózó Bizottság 2004-ben át tekintette és felül átdolgozta a viselkedési kódexet. Tudjuk, hogy a javítást is mindig lehet javítani, és a következő bizottság, a következő Barrózó bizottság is szeretné áttekinteni megint a viselkedési kódexet. El kell mondanom, hogy nem vagyok biztos abban, hogy értem, hogy miért ne vonatkozna a kódex a bizottság elnökére. Természetesen vonatkozik, hiszen ugyanaz vonatkozik rá, mint a többi biztosra. Azonban van egy aspektus, itt a tanácsadók esetéről, tehát eh, rájuk nem vonatkozik ez a kódex, de az Európai Parlamentben sem szabad elfelejteni, hogy a felelősek a parlamentnek, a biztosok, politikusok és hogy az etikai szabályokat betartsák a biztosok, nem a bizottság, hanem a parlament kezében van. A parlament a jogalkotó szerv. Ennyi. Schick. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak előadóként, hogy formális vélemény is lesz, és utána elmondjuk, hogy mit írjanak be. Ezt akkor, majd ha megteszik, reagálunk. Két lehetőség van. Van formális és nem formális lehetőség az informális út az nekem most jobban tetszett volna, de hogyha formálisan akarják, akkor csináljunk formálisan. Fontos viszont, tehát az informális utat még nem adtam fel. Valakinek már engednie kell, és meg ismétlem, hogy március óta kérjük Önöket, hogy közöljék elképzeléseiket, hogy hogyan is nézhet ki az egész dolog. Ez eddig nem történt meg. Tehát, hogy most csinálunk egy formális határozatot a plénumon, akkor van. De erről a dologról még évekig fogunk beszélni, és ezt szerettem volna elkerülni. Éppen ezért kérném, hogy informális utakon próbálják most elérni a célt. Tehát, hogyha nem lehetséges, akkor nyilván még egy formális állásfoglalást is kapnak. Tehát vannak megint problémák, tehát akkor itt van a költségvetés, a mentesítés, és így tovább. Ez a dolgunk, de jó lenne, hogyha a bizottság is lépne. Köszönöm. Lego. Sik. Gressle asszony, nem nekünk kell megmondani, hogy mi a parlament dolga. De az elnök megígérte, hogy szeretné megreformálni a viselkedési kódexet. Meg is teszi de annak is világosnak kell lenni, hogy a tanácsadók esetében nem pont erre van szükség. A tanácsadó esetében meg kell néznünk, hogy mi szükséges, mi gyakorlatias. És figyelembe kell venni, ahogy az elnök is említette az iránymutatóiban, hogy reméli, hogy ez a kódex egy referencia dokumentum lesz, amely a többi intézményt is arra sarkalja, hogy hasonló kódexet adja magának. És uh, utalnék Hadzik Makakis úrra, hogy a bíróságnál is legyen ilyen, legyen. De gondolom, hogy a parlament azt szeretné, hogy az összes többi intézmény esetében legyen ilyen úgy gondolom, hogy itt igazából ne a tanácsadók döntsék el, hogy mit kell tenni, hanem eh, el kell gondolkozni azon, amit a parlament mond. Honoré Geyer. Geyer képviselő következik. Herr Präsident, ich höre... Köszönöm, elnök úr. Hallgatom a bizottság képviselőjét, és elgondolkozom. Elég régóta foglalkozom az európai politikával, hogy megértsem, hogy a ház jogalkotási funkciói a bizottság mindig akkor húzza alá, amikor a bizottságnak nincs elképzelése. Vagy hogyha utalni akar, hogy valaki lépjen már. És minél többet hallok, itt egyre inkább úgy érzem, hogy lépnünk kell. Miután az SD frakció tagjaként már a bizottság elnökének az ígéreteit megtanultam óvatosan kezelni. Most is elmondom, hogy igazából Andrászon asszonynak adok igazat, hogy megválasztottuk a bizottság elnökét, azonban még nagyon sok meghallgatás lesz. Hiszen a biztos jelölteket meg kell hallgatni, és szavazni kell a bizottság összetételéről is. És felmerülhet az a kérdés, hogy most lépjünk-e a viselkedési kódexel? Allora, passiamo al... Akkor tehát térjünk át a napirend 9. pontjára. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap végrehajtása Németországban, Spanyolországban és, Egyesült Királys- és az Egyesült Királyságban. Rögtön meg is adom a szót Blomeyer úrnak. Thank you very much. I'll be very brief. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Az év elején, január és június között végeztük ezt a két felmérést. Az egyik az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Németország, Spanyolország és az Egyesült Királyságra vonatkozik, a másik az Európai Szociális Alap, Portugália, Hollandia és az Egyesült Királyság vonatkozásában. Az ajánlásainkra térnék át egyből, mert nagyon előre haladott az idő, és nem hinném, hogy itt pontról pontra haladva untatnom kéne önöket. Okay. Um, on the basis of this work done um, over the... Az elvégzett munka során, az e hat hónap alatt az ajánlások az, azok volnának, hogy a struktúrális alapok vonatkozásában már időközben, tehát a félidős jelentésnél is mm, igyekezni kell az országok közötti összehasonlításoknak a felhasználhatóságát homlokterünkbe helyezni, és azt is ajánlanánk, hogy az Európai Bizottság cselekvési terve egyrészt a megosztott mm, pénzügygazdálkodást és az ellenőrzést is jobban kísérje nyomon. A 2010-es év azt gondolom, hogy majd egy jó időpont lesz arra a nézvést, hogy ellenőrizzük, hogy milyen előrelépések történtek. Brüner úgy már elmondott egy pár dolgot, mondjuk nem feltétlenül a struktúrális alapoknak a hatékony végrehajtásával kapcsolatban, hanem a szabálytalanságok és az érintett összegek vonatkozásában szólt az alapok felhasználásáról ez az 55 százalék azt hiszem, hogy elég magas. És látni fogjuk tehát, hogy a pénzügyi kiigazítások valóban hozzájárulnak-e a szabálytalanságok számának a csökkenéséhez és az érintett összegeknek a csökkenéséhez. Mik az okai ezeknek a szabálytalanságoknak? Azt szoktuk mondani, hogy a szabálytalanságoknak magas mi volt a semmit nem mond arról, hogy milyen a nemzeti igazgatás és ellenőrzés. Ez elhangzott. Bár tény, hogy ezek adnák magukat, ezek eh, az összehasonlítások. Az egyes tagállamokban megtörténnek ugye az ellenőrzések megfelelő intenzitással és mélységgel, de úgy gondolom, hogy egyéb iránymutatások is lényegesek volnának a tekintetben, hogy az eredményeket hogyan értékeljék általánosságban az egyes tagállamok, és minél több tagállam rendelkezésre botjá, bocsátja majd a, az eredményekre a dokumentációt, annál inkább lehetőség lesz a legjobb gyakorlatok cseréjére. Ez a Contact Bizottság, ahol a Nemzeti Audit Bizottságok és a számbevő szék is összefut, lesz az a fórum és az a lehetőség, ahol az éves jelentések ugye készülnek, elemzések kerülnek, és ahol az adatokat, az információkat ki lehet cserélni. Köszönöm. Szép. Köszönöm. Köszönöm azt is, hogy annyira gyors volt a beszámoló, mert kicsit késedelemben vagyunk. Az utolsó pont. Van valaki, aki hozzá akar szólni? Tessék, képviselő Muchas gracias, presidente. Sí, eh, tengo interés porque, bueno, pues el... Köszönöm szépen, elnök úr. A, az alapok hatékonysága érdekelne. Nagyon sok vetülete van ennek. A tanulmány következtetést von le, mely szerint néha nagyon súlyos problémák adódnak ezen a területen. Azt a kérdést tenném fel tehát Blumeyer úrnak, hogy miért a 2000-től kezdődő időszakot választotta, és nem pedig egy korábbi időszakot, hiszen 2008-ban mutatta be ezt a jelentést. Miért választott egy olyan időszakot, amely még nem zárult le. Miért nem választott egy azt megelőző időszakot, amely már lezárult, és ahol teljesebb eredmények lettek volna három tagállam, amely szerepel a tanulmányban, régi tanulmány, tehát ezek a tanulmányok 94 és 99 között már részesültek az alapok forrásaiból. A második mellékletben szerepel egy lista, a megkeresettek részéről, és azt lehet látni, hogy a Nagy-Britanniában nagyon sok ilyen személy volt, miközben Spanyolországban csak a konzultatív bizottsággal folytattak eszmecserét, és nem pedig az eredmények szintjén történt ilyen konzultáció. Úgy tűnik számomra, hogy ez ellentmondás, és nagyon leegyszerűsítő. Korlátozottak a bizonyítékok tehát a támogatás hatékonyságát illetően, amelyet ugye ezek a tagállamok kapnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. A spanyol állampolgárként egyetértenék azzal, hogy például a teremtett munkahelyekre irányuló programok hatékonysága korlátozott. Persze, hogy nem volt minden mutató, nem állt minden mutató a rendelkezésükre, de az is tény, hogy a mutatókat nem harmonizálták. Tehát minden esetre ezek a mutatók a korlátozott hatékonyságot tanúsítják. Németországban például csak a kettes célkitűzésről esik szó arról, hogy ezer munkahelyet teremtettek, míg Nagy-Britanniában csupán egy becsül, becsült adatunk van, amely ellentmondásban van a katalóniai adattal. Szeretném tehát tudni, hogy hogyan jutottak el ezekhez az eredményekhez. Úgy tűnik, hogy Mindez egy elmélyült tanulmányon alapul. Egyesek egy bizonyos elmélet mellett voltak, mások más mellett, tehát minden esetre ebből a tanulmányból az derül ki, hogy az alapok végrehajtása korlátozott hatékonyságú. Nem értek egyet a spanyolországi esetekkel, illetve a Spanyolországról szóló részekkel, Amerikából érkeznek hozzánk, hogy infrastruktúráinkat tanulmányozzák. Tehát ennek fényében mit jelent az, hogy az alapok felhasználása Spanyolországban korlátozott hatékonyságú? Úgy tűnik számomra, hogy Németországban is nagyon jól dolgoznak, nagyon sok munkahelyet teremtettek. Úgy tűnik, hogy ellentmondások vannak az elemzésben, amelyben az áll, hogy fontos a hozzájárulás, és azt követően pedig ellenkező következtetést vonnak le. Igaza van. Tehát tudom, hogy miről beszél, és tudom, hogy milyen problémák vannak ott. Tehát a 2006-2009-es időt vettük figyelembe, és ez is volt a feladatunk. Tehát akkor azt mondtuk, hogy egy időre kell korlátozódnom, és nyilvánvalóan ez a tanulmány gyenge pontja is. Tehát sok fontos kérdés. Van, igazából egy mélyebbre ható tanulmányt kellett volna készíteni, de nagyon kevés forrás állt rendelkezésünkre. Esetleg ne is inkább hatékonyságról beszéljünk, nem túl szerencsés ez a hatékonyság kifejezés. Hát arról van szó, hogy itt bizonyos adatok hiányoznak, hogy itt az összes tagállamról következtetéseket vonjunk le, amelyek kaptak ebből az alapból. Vannak jó egyes adatok, tehát Spanyolországban az infrastruktúráról, említette is, innova, innovációs kérdésekről, és így tovább. De érdekes módon nincsenek olyan információk, amely lehetővé tenne egy kereszt összehasonlítást az államok között. Sajnos ilyen nincs. Tehát nem tudjuk összehasonlítani a helyzeteket az európai országokban. Természetesen szeretnénk egy ilyet. Mindenhol más és más értékelési rendszerek vannak, és ezek a mutatók nem túl hatékonyak, tudom. És azt is tudom, hogy ez az ex post értékelés nehézségekkel jár. Elég sok ilyet csináltam, és korábbi esetekben sem volt mindenhol jó a kiértékelés. És meg kell tudnunk a hatékonyság fokát. Tudom, nem összehasonlíthatók ezek a dolgok. Most Remélem, hogy sikerült megválaszolni a kérdését. Jetterberg képviselő. Köszönöm, elnök úr. Egy korábbi időszakot ítélt meg. Azt hiszem, hogy a korábbi megjegyzés valóban igaz, hogyha ugyanis átláthatóság lenne a strukturális pénzeknél, mégpedig a projektek átláthatósága, akkor ennél a kérdésnél is, amit ön vizsgált, jóval előbbre lennénk. Az átláthatósági kezdeményezést nem elégségesen hajtottuk végre, és utalhatok a mezőgazdaság példájára, hogy milyen friss szél fúj a mezőgazdaságban, hogy ott mi mindent tártak fel. Nos, e, itt a struktúrás politikának is e, követnie kell ezt a példát egy input-orientált megközelítés érvényesül a struktúrális politikában. Nagyon sok követelménynek kell megfelelni, hogyha egy projektet engedélyeztek, a környezetvédelem, a nemek esélyegyenlősége, innovációs kritériumok, és a többi, és a többi. Európa mindig egyre bonyolultabbá tette ezt, hogyha output-orientált lenne a megközelítés, úgy működik, hogy akkor kapjátok meg a pénzt, hogyha például bebizonyítjátok, hogy egyre több lakosság jut vízhez, vagy egyre ö, több utat ö, építenek, akkor a problémát enyhítenék ezáltal. A, az utolsó megjegyzésem, hogyha egy tagállamban valami nagyon félre csúszik, akkor újabb irányelveket, újabb jogszabályokat alkotunk Európában, tehát, hogyha egy tagállamban valami félremegy, akkor ezt az összes többi tagállamra átvisszük. És azt hiszem, hogy ez egy hatalmas csapda, amiben mindig besétálunk. amikor a támogatási eszközök jogszerűségével foglalkozunk, hiszen nem, nem reagálunk megfelelően a különböző feltételekre az egyes tagállamokban, amikor jogszabályokat alkotunk az az időszak, amit ön vizsgált, éppenséggel helyes, de az új eszközökre, amiket most készítenek elő, és azt hiszem, hogy ez az átláthatóság kezdeményezés magja, akkor sok minden abból, amit ön javasolt, automatikusan végrehajtódik majd. Gressle asszony következik. Köszönöm a szót emlékeztettem volna még egyszer, hogy miért volt ez a tanulmány. Azért volt egy ilyen tanulmány, mert a bizottság egyik munkadokumentumában az volt, hogy ezek a tagállamok, amelyek a középpontban állanak, elég sok szabálytalanságot mutatnak fel. Éppen ezért szerettünk volna többet tudni a szabálytalanságokról. Számunkra nagyon fontos volt az is, hogy tudjuk, hogy a tagállamokban hol vannak a problémák és néhány tagállamra koncentrálódnak. A tanulmány jogos, hiszen eh, a számok eh, azt mutatják, hogy szabálytalanságok történhettek. Nagyon hasznosnak tartom a tanulmányt, de az is nyilvánvaló, hogy folytatnunk kell a dolgot. Tehát föl kell további kérdéseket is tenni. Ayala Sender kolléganő nagyon helyesen jegyezte meg, amit mondott. Igazából keveset tudunk a strukturális alapok felhasználásáról a tagállamokban. Ebben a pontban nagyon komoly munkát kell folytatnunk az elkövetkezendő években. A szabályok egymásra épülnek. 2000 2006 között a jelenlegi szabályok elődei voltak hatályban. Ma más problémáink vannak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a módszer helyes, és ha valaki nem tartja helyesnek, akkor javasoljon valami mást. A célunk azonban az, hogy többet tudjunk arról, hogy hogyan használják fel az alapokat. Emlékeztettem volna arra, hogy ez volt a tanulmányi indoka. Honorevole Albrecht. Albrecht képviselő következik. Uh, yes, President, I... Elnök úr, szeretném aláhúzni, hogy ismét nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mint néhány hónappal ezelőtt. Tisztáznunk kell a helyzetet. Szeretném követni Gressle asszonyt, tehát hogyha hatékonyságról vitázunk, akkor ez egy nagyon régóta tartó vita, hogy hogyan mérjük ennek vagy annak a politikának a hatékonyságát, és a mutatók problémája is. Hiszen többféle mérés, többféle mutató létezik. Emlékeztetnék arra, hogy vannak bizonyos mutatók, amelyekre utalunk. De nem ezért ennyire bonyolult. Ez a tanulmány a regionális alapoknak a GDP-re gyakorolt hatásáról szól de vannak más lehetőségek is. Már szóltunk arról, hogy szabálytalanságok, hibák történhetnek, ahogy Ó úr mondta. Tisztáznunk kell, hogy hogyan mérünk. Tehát a hatékonyságot úgy méri, hogy kevés a szabálytalanság, kevés a hiba, vagy hogyan? Ez a tanulmány főleg, legalábbis számomra arról szól, hogy mennyi korrekció kellett, mennyi szabályos eset volt. Ez fontos, de ez a vita egyik része. A másik része pedig az az, hogy eh, konzekvensek le- legyünk. A hatékonyság nagyon pozitív eh, dolog, tisztában vagyunk ezzel, de a hatékonyságot igazából csak a lakosok tudják megítélni, akikhez eljut eh, az alap. És hogyha nincsen hatékonyság, akkor nem elégedettek a lakosok. Tehát lássunk ebben a tanulmányban egy első lépést. De tisztáznunk kell, hogy mit értünk a hatóság alatt, hat, a hatékonyság alatt. Tehát a hatékonyságnak számos területen lehetnek gyümölcsei. Köszönöm. Allora, se ci vuole presentare anche l'ultimo... Ha bemutatni az utolsó munkát is, amelyet ön készített, az Európai Szociális Alap végrehajtása Hollandiában, Portugáliában és az Egyesült Királyságban. Tessék, öné a szó. Oké. Okay. Kíván még valamit fűzni? la ci aggiorniamo domani alle 9. Akkor tehát 9 órakor találkozunk holnap. Noi facciamo la riunione dei coordinatori adesso. Most pedig sort kerültünk a koordinátorok ülésére, a szakbizottság többi tagjával holnap 9 órakor találkozunk.